Eh, good afternoon, ladies. Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! Kérek mindenkit, hogy foglaljon helyet. Egy percen belül kezdjük a meghallgatást. Úgyhogy még egy pici idejük van, hogy kényelmesen helyet foglaljanak a teremben, és aztán kezdjük. Meg hogy befejezzék az izgalmas beszélgetéseket Uh, <clears throat> let me welcome. Hadd üdvözlöm körünkben. Először is a, az Energia Juniort felelős, biztos jelölt, az alelnök asszonyt, Alenka Bratuseket. Alenka Bratusek asszony korábban miniszterelnökként szolgált a Szlovéniát. Közmeghallgatásunkat pedig most közösen szervezte a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Szakbizottság. Üdvözlöm az elnököt, Csavanna Lavia urat, illetve az Ipari Kutatási és Energetikai Szakbizottság, amelynek jó magam vagyok az elnöke. A nevek egyébként itt vannak a meghívom. Ez a voltak éppen a második ilyen közösen szervezett meghallgatásunk. Közösen fogunk elnökölni bizottsági elnöktársammal az egész meghallgatás során. Szeretném üdvözölni Önöket a teremben, a két szakbizottság tagjait is, meg az Európai Társadalom civil szervezetek képviselői tagállami érkezett vendégeinket, és E közmeghallgatás, fontos elmondani azt is, hogy interneten élőben nézhető, az Európai Parlament az EPTV oldalán, úgyhogy európai állampolgárok, ha néznek bennünket, üdvözöljük őket, ezúton is. Az ITRE bizottság az energia, az EU energiapolitikáért felelős általában, ezen belül pedig a belső energiapiac létrehozása, az energiabiztonság, energiahatékonyság támogatása, energia megtakarítások, új és megújuló energiaforrások használatának elősegítése, az energiahálózatok összekapcsolása és hatékonyabb működése, beleértve ebbe a transzeurópai hálózatok létrehozása az energiainfrastruktúrális ágazatban sorolható a hatáskörünkbe. Az energiapolitika az előző jogalkotási ciklusban nagyon nagy figyelmet kapott. Ilyen értelemben is fontos tehát ez a poszt, amelyet ön, biztos asszony, betölteni kíván. Ezért fontos tudnunk, hogyan tervezi ez a sorakozó kihívásokra adandó válaszokat. Jól tudjuk, hogy a verseny politika, a külpolitika, iparpolitika tekintetében is fontos az Energia Unió létrehozása, és az MV és Itrebeli szakbizottsági kollégák megkapták előre a következő dokumentumokat. Bratusek asszony küldetés vagy missziós levele, életrajza, pénzügy bevallása, illetve a bizottság ennek vizsgálatáról szóló dokumentuma, és mindazokat az írásbeli válaszokat, melyeket írásbeli kérdésre nyújtott be a kérdőívre. Ott van tehát önök előtt ez a dokumentumos, és egy utolsó mondat, mielőtt megkérem társelnök, társamat, hogy vegye át a szót. Az Európai Parlament a jelölteket általános szaktudásuk alapján mérlegeli, értékeli, európai elkötelezettségük alapján, valamint személyes függetlenségüket is megvizsgálja. Ezen túl értékelni vagyunk hivatottak azt, mennyire jártas jövőbeli tárcája szakkérdéseiben, és milyen kommunikációs készséggel bír. Ezt állta volt a kipeni célja a mostani meghallgatásnak is. Társadalmuk úr, parancsoljon! Köszönöm szépen, Buzek kolléga! Én is sok szeretettel köszönöm a biztos jelölt asszonyt, illetve elnök helyettes jelölt asszonyt, Alenka Bratuseket, a szlovén kormányon belül több funkciója is volt. 2011-ben választotta meg a Nemzetgyűlés, többek között arra, hogy a közpénzekkel foglalkozó parlamenti szakbizottságot vezesse, és 2013-ban pedig a szlovén köztársaság elnöke, miniszterelnöke lett, mégpedig az első nő ebben a szerepben. 2014-ben, 2014-ben pedig az e, egészségügyi minisztérium vezetését is elvállalta. Az Európai Bizottságban egy sor más biztos munkáját fogja majd vezetni, koordináló szerepe lesz, hiszen az energia, a klímaváltozás, a környezetvédelem, a tengerészeti ügyek és a halászati ügyek is az övé lesz majd. Az <clears throat> Energia Unió területéért felelős elnök helyettes egy olyan politikát kell, hogy elérjen, amely jövőbe látó ambiciózus, amely a kulcsfontosságú kezdeményezéseket koordinálja, és biztosítja azt is, hogy az Unió egy hangon képviselje majd külső partnereink felé a véleményünket. A zöld növekedés munkahelyteremtő szerepét kell majd hangsúlyozni annak érdekében, hogy Európa világvezető szerepet kaphasson a zöld energia területén. Ezért érdekel különösen minket a biztos jelölt asszony, hiszen már nagyon régen szeretnénk elérni, hogy egy alacsony szénkibocsátású gazdaság alakuljon ki az Európai Unióban. Különösen annak fontosságát szeretném hangsúlyozni, hogy mennyire fontos, hogy a nemzetközi tárgyalásokon egy hatékony és koordinált európai vonalat képviseljünk, és ez különösen a Párizsi 2015-ös klímakonferencián lesz majd fontos. A 2030-as klímaváltozási tárgyalások kapcsán is nagyon fontos lesz ez a szerep, illetve hogy különösen az ETS, tehát kibocsátás kereskedelmi rendszer átszervezésénél aktívan vállaljon szerepet a kolléganő. Muzek úrnak visszaadom a szót, hogy megmagyarázza a meghallgatás struktúráját. Köszönöm szépen, köszönöm a bemutatást. Először is, hadd mondjam el azt, Először azzal kezdjük a meghallgatást, hogy elnök helyettes asszony, biztos jelölt asszony egy nyitó beszédet tart. Minden szakbizottságban 15 percet szoktak erre szánni, az Envi-ben 10 percet szántak erre. Mi elnök társammal abban értettünk egyet, hogy akkor kettő közötti konszenzusként 12 perces legyen biztos jelölt asszony megnyitó beszéde. Ezről informáltuk is biztos jelölt asszonyot, tehát készül áll, készen áll arra, hogy 12 percben találja, tartsa meg a megnyitóját. ezut- eh, és az ülés végén majd még záró megjegyzésekre 5 percet adunk a rendelkezésére. A megnyitó beszéd után 45 perces, 3 perces eh, részekből álló kérdés-válasz eh, szekció következik, ahol 1 perc áll rendelkezésre a válaszra, 2 pedig a kérdésre, 2 pedig a válaszra. Szeretném aláhúzni, a biztos jelölt asszony felé is, hogy nagyon fontos betartani a időt. 5 másodperces toleranciát adhatunk a képviselőknek, a biztos előtasszonynak pedig 10 másodpercet lehet esetleg még túllépni a felszólási idő szempontjából. Ezután mindenki mikrofonját ki fogjuk kapcsolni, mert erre hatáskörünk van, még ha nem is tetszik ez mindenkinek. Úgyhogy biztos előtt asszony látja majd az idő lejárta előtt tíz másodpercen majd két csillag kezd elvillogni a képernyőn, abból tudja, hogy mikor jár le a felszólalási ideje. Az első kérdéskör a politikai frakciók képviselőié lesz. 23 nyelvre és nyelvről van ma a tolmácsolás, tehát mindenki használhatja anyanyelvét a kérdések feltevése során. Mindenkit arra kérek, hogy ne beszéljen túlságosan gyorsan, mert pontos ö, tolmácsolás csak megfelelő tempó mellett lesz lehetséges, és arról is informálnék mindenkit, hogy az ülést élőben közvetítik a parlament honlapján, és ugyanezen a honlapon később elérhető lesz majd az ülés videó felvétele is. A gyakorlati kérdések után akkor kezdődjön is most a meghallgatás. Biztos jelölt asszony Kérem, hogy tartsa meg megnyitó beszédét. Thank you, Mr. Chairman. Köszönöm, elnök úr, tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim. Igen, kemény öt év áll előttünk, meggyőződésem, hogy ez az öt év fontos lesz az Európai Unió számára. A válságnak pusztító hatása volt egy sor országban, növekedett a fiatalok körében a munkanélküliség, és ez eh, Európa sok területén már elfogadhatatlan mértéket öltött. Ez a kihívásunk. Az Európai Uniónak jobban meg kell felelnie az emberek szükségleteinek, igényeinek. Az elkövetkezendő öt év fontos abból a szempontból, hogy helyre tudjuk-e állítani a bizalmat. Ehhez szükség van a növekedés, munkahelyteremtés és a demokratikus változások politikájára, ezt sikerre kell vinni. Ezt a menetrendet, ezt a tervet egy erős csapat kölcsönös együttműködés révén kívánja megvalósítani. Ezt a kölcsönös együttműködést látom én az Európai Parlament és az Európai Bizottság között is. Ezek kulcsfontosságú partnerei egymásnak. Én magam is mindent megteszek annak érdekében, hogy ez az együttműködés eh, valóban így alakuljon. Volt miniszterelnökként és parlamenti képviselőként én magam is méltányolom a parlament szerepét, amelyet a megoldás keresése, megoldások megkeresés, megkeresésében, illetve a eh, politikák végrehajtásában játszik. Nagy eh, megtiszteltetés számomra, és nagy pázattal állok itt önök előtt, mint alelnök jelölt. A hazám Szlovénia tíz éve lépett be az Európai Unióba. Számomra ez egy megvalósult álom. Én és generációm tudjuk, hogy az Európai Unió az a hely, ahol nekünk lennünk kell. Az Európai Unió a megoldás, nem pedig a probléma. Az, az energiaunió megteremtése a tagállamok között e, az energetikában, illetve a klímapolitikában e, fontos e, politikai célok, és ezek hozzájárulnak ahhoz, hogy az Európai Unió a válságot leküzdhesse. Juncker elnök azt mondta a parlamentnek, hogy és ezt osztom én is, hogy az energia, biztonság, illetve az európai ipar versenyképessége a globális piacon rendkívül fontosak. Az Európai Tanács tagja voltam egészen a közelmúltig, teljesen tisztában vagyok azzal, hogy mi az energiapolitikának a fontossága. Nem csak aktívan részt vettem ezekben az európai szinten zajló vitákban, hanem a nemzeti szinten is részt vettem a döntések megvalósításában. Büszke vagyok arra, hogy miniszterelnöki megbizatásom idején hajtotta végre Szlovénia a harmadik energiacsomagot, illetve akkor ültette át nemzeti jogába. Hölgyeim és uraim, én fiatal államom történetének egy legválságosabb időszakában lettem miniszterelnök. Jól célzott intézkedésekkel és politikával sikerült Szlovéniát a válságból kivizet, kivezetnünk. Higgyék el nekem, hozzá vagyok szokva ahhoz, hogy nagy feszültségű környezetben dolgozzam. Néha női hozzáállásra van szükség ahhoz, hogy a problémákat megoldjuk. Hadd meséljek most önöknek arról, hogy hogyan lettem biztos jelölt. Önök is tudják, hogy július végéig kellett megnevezni a jelölteket, és mivel a koalíciós pártok között nem volt megállapodás, nem volt konszenzus egy névben két lehetőségünk volt. Vagy nem küldünk Brüsszelbe semmilyen nevet, és megvárjuk, hogy az új kormány majd szeptember végén ezt megtegye, és nyilván önök is el tudják képzelni, hogy ennek milyen következményei lettek volna az új bizottság kinevezésére nézve, vagy e, több nevet is küldünk, választási lehetőséget biztosítunk. Ez a lista három névből állt, beleértve az enyémet is. A végső döntést Juncker elnök hozta. Ezek tények, és ehhez nem is kell semmit hozzáfűzni. Let me now turn back to our common challenge. Térjek most akkor vissza a nagy kihívásainkra, e, az Energia Unió megalapítására. Nem az én hazám az egyetlen olyan európai tagállam, amely földrajzi elhelyezkedéséből kifolyólag e, energiabiztonsági kihívásokkal küzd, és túlságosan egy nem EU energiaforrásra kénytelen hagyatkozni. Tudom, hogy más tagállamok sem tudják egyedül megoldani ezt a problémát. Ez az energetikai kihívás azt igényli, hogy Európa erősebb legyen, és egy hangon szóljon nemzetközi szinten, valamint szükséges még egy jól működő belső energiapiac. A számok is emellett szólnak. Az EU energia igényének 53%-át importálja, minden nap 1 milliárd eurónyi energiát importálunk. 2013-ban az általunk felhasznált energia ára 400 milliárd euró volt, és összes importunknak az egy ötödét tette ki az importtól való függőség már önmagában kockázat, de amikor egy partnertől van ez a függőség, akkor alig ha tarthatjuk ellenőrzés alatt a dolgokat. E, tény az, hogy hat tagállam teljes mértékben egy külföldi forrásból kapja az energiát, más tagállamoknál pedig ez a függés meghaladja a 60%-ot. Ezek a számok is azt bizonyítják, hogy mennyire fontos hogy lépjünk. Az európai jövőkép eh, éppen ezért egy, eh, egy eh, jól működő energiauniót igényel meg, igényel. Az én jövőképem egy jól működő energiaunió, amely párosul a klímaváltozási szakpolitikával, Eh, három pilléren alapszik ez a politika. A belső piacot kell megerősíteni, eh, az energiaellátás biztonságát, összekapcsolni az infrastruktúrát, diversifikálni a forrásokat, és eh, a nemzetközi energiapiacokon együttesen jelen lenni. A második dolog az a megújuló erőforrások reklámozása, azok felhasználásának előmozdítása, a befektetéseket kell előmozdítanunk, a kutatást, fejlesztést, eh, tudatosítanunk kell az emberekben eh, ennek a fontosságát, és eh, versenyképes energia árakra kell ösztönöznünk a piaci erőket. A harmadik dolog pedig a zöld növekedés és a fenntartható fejlődés előmozdítása. A klímaváltozási programban az Európai Uniónak továbbra is vezető szerepet kell játszania, el kell érni a 2020-as célokat, és eh, ambiciózus célokat kell kitűzni, 2030-ra növelni kell az energiahatékonyságot. Én teljesen biztos vagyok abban, hogy eh, most E, úgy tűnhet mindenki számára, hogy energiabiztonsági szempontból az Oroszországhoz való kapcsolatunk a legfontosabb, és valóban rövid távon a gázellátás az, amire leginkább oda kell figyelnünk, de nem elég ennyi. Nem szabad elfelejtenünk azt, hogy vannak további hosszú távú biztonsági kihívások, amelyek még nagyobb veszélyeket rejtegetnek Európa és polgárai számára. Klímapolitikai célkitűzéseink elérése miközben e, a az európai ipar versenyképességét is javítjuk, továbbra is fő prioritásunk kell, hogy maradjon. Én eh, szilárdan hiszek abban, hogy eh, az belső energia piac visszafordíthatatlan valósággá, visszafordíthatatlan valósággá válása és a klíma eh, célkitűzéseink teljesítése, a 20-20-20-as csomag megvalósítása a, azzal a nagy beruházási csomaggal karöltve, amelyet Juncker úr bejelentett, nos ezek lesznek, ezek a, a, ez lesz a kulcsmegoldás, amelyel a gazdasági eh, kihívásokra is válaszolni tudunk. Csak eh, az energetikai infrastruktúrába való eh, beruházás, környezetbarát technológiák elterjesztése Eh, oldhatják fel az energetikai dilemmát. A 2030-as eh, energetikai keret eh, fog nekünk majd sorvezetőül szolgálni. Hölgyeim és uraim, természetesen mindenhez kemény munkára és időre is szükség van, valamint az intézmények közti együttműködésre. Szeretném önöket biztosítani arról, hogy teljes mértékben elkötelezett vagyok amellett, hogy együttműködjek a parlamenttel és annak ITRE és ENVI szakbizottságaival. Feleljünk meg együtt ezeknek a kihívásoknak, és döntsünk együtt a konkrét fellépésekről, valamint azokról az ambiciózus célkitűzésekről, amelyekkel megvalósíthatjuk az energiai uniót. Nagy változások elé nézünk, amelyek eh, arról kell, hogy szóljanak, hogy növekszik a gazdaság, és eh, új munkahelyek teremtődnek, miközben az energiafogyasztás eh, csökken, és az energiabiztonság nő. Energiabarát zöld energiára, eh, környezetbarát zöld energiára van szükség az elkövetkezendő években. Európának be kell bizonyítania, hogy lehetséges együtt gazdasági növekedést elérni és csökkenteni az energiafelhasználást. Ugyanakkor ennél táv, tovább kell néznünk, eh, hogyha arra gondolnak, hogy eh, hűtésre és fűtésre használjuk a felhasznált energia több mint 50%-át, akkor látjuk, hogy még, korább, még komoly megtakarítási lehetőségek állnak előttünk. Itt nem csak, hogy két legyet csaphatunk, üthetünk egy csapásra, mert egyrészt a felúj, az épületek felújításával új állásokat is teremtünk, másrészt csökkentjük a széndiokszid kibocsátást, és csökkentjük Európa energiafüggőségét is. Mindent megteszek annak érdekében, hogy a 300 milliárd eurós beruházási csomag, amelyről Juncker elnök beszélt, a parlament előtt. Ennek egy komoly részét energiahatékonysági projektekre költsük, amelyek zöld növekedést és új munkahelyeket is hoznak Európában. Azt gondolom, hogy ez a megfelelő fejlődési út Európa számára. Ezen célok megvalósítása csapatmunkát és olyan projektekre való koncentrálást igényel, amelyeknek valóba, amelyek valóban jelentősek. A növekedés, munkahelyteremtés és demokratikus változás menetrendjére való koncentrálás menetrendjének megvalósítása során én magam is két prioritásra fogok odafigyelni. Koordinálni fogom a munkát a koordinátorokkal az energetikai unió, az energiaunió megvalósítása területén. Feladatom lesz még az, hogy új ötleteket és gondolatokat érleljünk ki, Együtt fogok működni Katainen alelnökkel a legfontosabb prioritás megvalósításában munkahelyek, növekedés és beruházás. Ezen túlmenően együtt fogok működni Federica Mogherini alelnökkel is, annak érdekében, hogy ezek a projektek megfelelő energetikai szakpolitikákkal együtt valósuljanak meg. Elnök megszakítja az alelnök asszonyt, még egy pillanat erejéig visszaadja a szót. Köszönöm a figyelmet, hölgyeim és uraim. Köszönöm szépen. Most pedig a politikai frakció képviselői kapják egymás után meg a sort. Először a néppárt képviseletébe. Kanyi Kriskányi képviselő. Köszönöm. Ratusek asszony. Beszélni, jól beszélt. Kérdés azon majd tenni képes-e azt, amit meg kell tenni. Ha valakinek ég a háza, akkor általában a szomszédok oda sietnek, és a, a ház tulajdonos örömmel fogadja a segítő Ám amikor az ön hazája államháztatása nyomás alá került, akkor az európai szomszédok segítségét önök elutasították. Kérdésem, nem az az érvel utasították el a segítségét, hogy az EU ne foglalja el a Szlovéniát, nem kell a segítség, majd maguk megoldjuk. Bár én nagyon támogatom a tagállamok függetlenségét, kérdésem az, hogy ön hogyan lesz képes energiuniót létrehozni, hogyan fognak önnek önben bízni, miközben az Európai Energiaunió az ön értelmezésében beavatkozna a tagállamok függetlenségébe. Ő hogy látja ezt az ellenmondást? Azt mondjam, parancsoljon, öné a szó. Köszönöm szépen, köszönöm a kérdést. Tisztelt parlamenti képviselő, igen, meg vagyok győződve arról, hogy európai szinten van támogatási mechanizmus, és ha egy tagállamnak szüksége van erre a segítségre, akkor jó jöhet. Ám arra büszke vagyok, a Szlovénia képes volt maga megoldani nehézségeit, függetlenül, segítség nélkül és annak ellenére, hogy Szlovéniát a következő a dominóban eldőlő, dominóként jelölték meg a válság során, elkerülte ezt a sorsot. Szlovénia és az Európai Unió közös erőfeszítésének betudhatóan a dominó elv megállt, Szlovénia nem dölt el, és ez közös siker. Nem utasítottuk el a segítséget. Pusztán sikerült magunk megoldanunk a problémát, és erre ma is büszke vagyok. Az Energiaunió vonatkozásában pedig azt mondhatom, hogy kulcsfontosságú feladata az elkövetkező téves időszaknak, ennek létrehozása, és egyetértek abban is, hogy ehhez nagyon szoros és sok együttműködésre lesz szükség. A közös cél, az Energiaunió feltársának közös célja fényében az is világos, hogy a tagállamok fel kell vállalják ezt. Fontos, hogy közös célok maradjanak ezek, és ehhez szükség lesz az önök támogatására. Az Európai Bizottság önmagában, és én, mint annak alelnöke önmagamban, nagyon nehezen érhetném el a célokat, ám a tagállamokkal együtt és önökkel együtt mindenképpen hozható a cél. Következő hozzászóló a szocialista frakció nevében. Van Bremt asszony. Thank you, um, welcome. Köszönöm szépen, üdvözlöm, biztos jelölt asszony. Az Energiaunió koncepciója még mindig eléggé homályos, nagyon sok kérdés kapcsolódik még hozzá. De én azt a kapcsolatot szeretném most érinteni, amely ön, mint az Energiaunió helyett, elnök helyettese, és az ön szerepe, mint az energiaügyi biztos között lenne. Egyáltalán van e között a két szerep között küzön, különbség? Milyen feladatai lesznek az egyik, illetve a másik szerepében, ha egyáltalán van köztük különbség? Vagy például, fogalmazzunk úgy, kinek a felelőssége lesz az, hogy az energiahatékonysági célokat, illetve a megújuló energiákkal kapcsolatos célokat kitűzze? klímaügyi energiaügyi biztos, vagy az Európai Unió elnök helyettese. És hogyha ön határozza meg ezeket a célokat, akkor kérem, hogy most mondja el, hogy milyen céljai vannak ezzel kapcsolatban. Köszönöm szépen, kérem a választ. Köszönöm szépen a kérdést, tisztelt képviselőasszony. Tudom, hogy nagyon sok kérdés merült fel az új bizottság összetételével kapcsolatban. Biztos vagyok benne, hogy Juncker elnök nagyon jól átgondolta ezt a tervet, mielőtt ezt a szervezési felépítést javasolta. Ahogy már a megnyitomban is elmondtam, biztos vagyok benne, hogy cselekvések tevékenységem által meg fogom tudni önöket győzni arról, hogy ebben a, ezen a területen is hatékonyabban fog, tudunk, fogunk tudni dolgozni. Én alelnökként egyetlen egy céllal fogom koordinálni több biztos munkáját, mégpedig azzal, hogy ezeket a területeket egy közös cél megvalósítása érdekében tudjuk működtetni. Biztos vagyok benne, hogy amennyiben az önök bizalmát is megnyerem, már kezdetben meg fogjuk tudni beszélni, hogy a feladatok hogy oszoljanak el különböző biztosok között, és így meg tudjuk valósítani a célkitűzéseket. A, a célkitűzések kell kapcsolatos felelősség. Én úgy gondolom, nem az a fontos, hogy ki felelős azért, hogy a célokat kitűzze, hogy megállapítsa a célkitűzéseket, hanem az, hogy ezek a célok ambiciózusak legyenek, és az, hogy mindenki ezeknek a céloknak a megvalósításán munkálkodjon. Hiszem, végül is a bizottság egésze az, amely mind... Dziękuję bardzo. Następny mówca będzie pan Marek Gurbarczyk w imieniu konserwatystów i reformistów. Köszönöm szépen. Az ECR nevében Jáckiewicz képviselő kap szót. Köszönöm szépen. Az Európai Unió Energia Uniója az Európai Unió energiabiztonságának kulcsfontosságú része. Ezért úgy gondolom, hogy az ellátás az energiák, az energi, különböző energiahordozók ellátása, és különösen ezen belül a keletről érkező energiahordozók kérdése nagyon fontos. A jelenlegi helyzetben az Energiabizottság Oroszország tevékenységének fényében elég bizonytalanná vált. Ön kijelentette, hogy rövid, illetve középtávú cselekvési terveket fog készíteni. Az lenne a kérdésem, hogy a a gázellátás biztonságáról szóló szabályozásnak mely része az, ami válaszolni fog ezekre a fenyegetésekre, és melyet kell nagyon gyorsan megtárgyalni. A másik kérdésem pedig az, hogy ha Oroszország nem fog energiát szolgáltatni Európának, akkor ki lép majd Oroszország helyébe? Elnök, köszönöm szépen, kérjük a választ. Köszönöm. Tisztelt képviselő úr, Nos, az energiaellátás biztonsága valóban a sarokköve az, Euró, az energia Uniónak, és a jelenlegi helyzet arra kényszerít bennünket, hogy gyorsabban reagáljunk, mint esetleg korábban tettük volna. Gázválság gázválságot már átéltünk az Európai Unióban. Most sokkal jobban fel vagyunk készülve erre, mint a múltban voltunk, noha 2000 2009-ben is ugye hasonló volt a helyzet. Az biztos, hogy rövid távú és hosszú távú megoldásokat egyaránt kell keresnünk. Egy erős belső piac jobb belső infrastruktúrával hosszú távú megoldást jelent. lehetővé teszi, hogy egyes országok és energiák között, valamint eh, egyes országok és régiók között, valamint eh, jelenleg összeköttetéssel nem rendelkező eh, kontinens részek között is megvalósuljon az energia áramlás, energia átvitel. Rövid távon azt gondolom, hogy egy Ugye sürgősségi tervre van szükség, egyfajta stressztesztre, amely felméri azt, hogy mit kell tenni akkor, hogyha a <clears throat> gázellátás csökkenne, vagy megszűnne. Noha mutassunk rá, hogy teljesen soha nem szűnt meg eddig a gázellátás. Nyilván ebben az esetben eh, a földközi tengerre és Norvégiára, mint másik beszerzési forrásokra kell odafigyelnünk. Köszönöm. Most Fredrik Federli kollega az Alda nevében. Köszönöm. Elnök úr, és köszönöm. Biztos asszony. A klímaváltozás és a geopolitika kettős e, nyomása keresztút elé állította önt, akár tetszik, akár nem. Ha most nem lépünk, olyan helyzetbe kerülünk, ahol munkahelyeink, áp, iparágaink és jólétünk Oroszországtól is egy meglehetősen zavaros közelkelt helyzettől függenek majd. Ezért kell erőteljesen beruháznunk a megenergiaforrásokba és energiahatékonyságba, amely munkahelyeket teremt, csökkenti a kibocsátásokat, és függetlenet ez bennünket a diktátoroktól. Ezért kérdezem biztos előtt azt, hogy ön, mint alelnök, hogyan biztosítja majd, hogy az ön által szervezett biztos csoport meggyorsítja az energiátállást, a megújuló energiaforrások bevezetését gyorsítja majd. Köszönöm szépen. Köszönöm a kérdését. A mi jövőképünk világos, mi több a céljaink is azok, meg a odavezető lépések is elég világosan meghatározottak teljes mértékben hiszek abban, hogy ezek közös célok. Az Európai Bizottság a tagállamok nélkül nem sokat tud elérni ezen a területen. Így az együttműködés és közös célok van való osztozás rendkívül fontos. A tagállamok hozzájárulása nélkül és az önök segítsége nélkül én magam sokat nem, sokra nem juthatok. Fontos tehát, hogy ugyanazon célokat kövessük, a megújuló energiaforrások rendkívül fontosak, több oknál fogva is. Először is azért, mert az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását csökkentik, csökkentjük az importtól való függőségünket ezek révén, és az sem elhanyagolható szempont, hogy új munkahelyeket teremtünk, zöld munkahelyeket. E- ennek az ágazatnak a fejlődése, és egész évben előre viheti a gazdaság fejlődését. Persze teljesen világos számomra az, hogy a jogszabályokatásnak megfelelően és a szerződéseknek megfelelően a tagállamok függetlenül döntenek az energia mix összetételéről, amelyet saját területüken alkalmaznak. Ám együttesen a bizottság és a tagállamok is Kell, hogy lássák közös céljainkat, és mindannyian e felé kell haladjanak, el akarjuk érni ezeket. Ha azt akarjuk, hogy a megújuló energiaforrások olcsóbbak legyenek, hozzáférhetőbbek az ipar számára is, akkor a kutatásba, fejlesztésbe is folyamatosan beruháznunk kell, és én feltétlenül afelé arra törekszem majd, hogy meg energiaforrások területén Európa vezető szerepet játszol. Köszönöm. Naukles Siliotis Guengel nevében. Köszönöm, Bratusek asszony. Múlt májusban az energiabiztonsági bizottsági állásfoglalásban nincs utalás a kelet-mediterrán a térség olajtartalékaira, vagy azoknak felhasználására. Egy energia csomópontra történik egy utalás, miközben a földközi tenger keleti medencéjének energia olajtartalékát alábecsülik. Hogyan kívánják kiaknázni ezeket a tartalékokat, amelyek, és különösen a Ciprus partjai mentén elhelyezkedő olajmezőket, hogyan tudnak egy olyan csomópontot kialakítani, amelyből aztán majd Európa felé mehet ez az olaj, milyen formában képzelik el az együttműködést a kelet-földközi tengeri országokkal. Törökország eh, illegálisan eh, megszállt egy területet, eh, és megszakította az elnök. Najlepša hvala za uh, vprašanje. Köszönöm a kérdést. Nem kell megismételnem, hogy az energiabiztonság és az ellátás megbízhatósága az Energiaunió eh, sarokkövei. Ugyanakkor az ellátási vonalak eh, diverzifikálása és a források, új források találása közelebb hoz a, ezen célok megvalósulásához. Egyre függetlenebbé válik ezáltal Európa. Egyes célkitűzéseket könnyű megvalósítani, könnyebb megvalósítani, más célkitűzések, illetve más ötletek megvalósítása időbe telik, és nehezebb is. Egyes projektek jobban elő vannak készítve, mások kevésbé. Egyes projektek már részben megvalósultak, másokhoz még idő kell. Egy erős belső piacra van szüksége az Európai Uniónak, ahhoz, hogy az energia ellát, az energiaellátásunk versenyképesebb legyen. Hogyha azonban a függetlenség növelésére törekszünk, és azt gondolom, hogy ez egy közös cél, akkor sürgősen diversifikálnunk kell az ellátási vonalakat, erről beszélt ön is, illetve a forrásokat is, az energia hordozók forrásait. És itt utalnék a megújuló energiai, energiaforrásokra. Ez az elkövetkezendő öt évben fontos szempont kell, hogy legyen. Turmes on behalf of... Claude Turmes a Zöldek EFA frakció nevében. Biztos jelölt asszony azt mondja, hogy ambiciózus megújuló energiákkal kapcsolatos célokat kell kitűznünk. Azt tudja, hogy a 2030-ra kitűzött 27%-os cél kevesebb megújulókkal kapcsolatos befektetés fog jelenteni 2020 és 30 között, mint amennyi most van 2000 2012 és 2020 között? Valóban úgy gondolja, hogy a megújulókkal kapcsolatos befektetés volumenét csökkenteni kellene? És emellett világ elsőségről beszél? Második kérdésem. Az Energiaunió konvergenciát jelent. Remélem ebben egyetért. Arra van szükség, hogy az országok együttműködjenek egymással. Van már egy megújulókról szóló e, irányelv, amely egy konvergencia gép, hiszen ezen belül minden tagállam kötelező célkitűzést vállalt a megújulókkal területén. Ön ki fogja használni e, kezdeményezési jogát, biztosként arra, hogy kötelező tagállami célkitűzéseket kényszerítsen a tagállamokra? Najlepša hvala, spoštovani. Köszönöm szépen a kérdést. Tisztelt Európai Parlamenti képviselő úr! Hiszem, hogy a megújuló energiaforrások valóban a jövőt jelentik Európa számára. Ez az az út, amely nagyobb fokú energia függetlenséget biztosít majd számunkra. Az is igaz viszont, hogy ezt a helyzetet nem lehet egy csapásra megváltoztatni és elérni. Én úgy gondolom, hogy a célunk nem 27% kellene, hogy legyen, hanem minimum 27%. Ez az a célkitűzés, amelyet minden tagállam hajlandó volt támogatni. Hiszek abban, hogy ebben a hónapban majd tanácsi következtetéseket tudunk elfogadni arra vonatkozóan, hogy ezt a minimum 27%-os szélkitűzést kötelezővé tegyük. Azt is el kell ugyanakkor ismernünk, hogy a tagállamok önállóak az energia mix összeállítása terén, tehát saját maguk döntik el, hogy milyen energiaforrásokból állítják azt össze. Hangsúlyoznom kell egy dolgot, mivel hogy minden úgymond rossz energiaforrást egy csapásra nem lehet leváltani a jókkal. Azok a hagyományos fosszilis energiaforrások, amelyeket továbbra is használni fogunk, a technológiák területén kell, hogy fejlődjenek, és így tudunk majd elérelépést érni. Tehát úgy, hogy minél kevesebbet szennyezzük bolygónkat a hagyományos fosszilis energiaforrások használatával. Az energiamixzel kapcsolatos tagállami önállóság nem ugyanaz ugyanakkor, mint a megújuló energiák használata. Nagyon nehéz tehát mindenkinek kötelező célokat meghatározni. Köszönöm szépen, biztos asszony. Dario Tamburano az IFDD e frakció nevében. Üdvözlöm, Ratusek, biztos asszony. A, az energia kapcsán gyakran a kitartás, ellenállás a melléknév hangzik el nagyon gyakran, ám az energia stratégiával kapcsolatban a biztonság és az ellenálló képesség ö, bizony felhígult, inkább csak a hardware koncentrál ez a stratégia, és talán szóval érdemes volna megfontolni a gázra, tehát hangsúly mellett az atomenergia felhasználását és a helyi közösségek egy állandó energiaválsággal néznének szembe, hogyha ez így lenne, ahogy önök ez a dokumentum előrányozza. Ez mit ér tehát a resilience kifejezés, a ellenálló képesség és a kontinentális és helyi szolidaritás energiapolitikából megvalósulása tekintetében. Köszönöm szépen a kérdést! Való igaz, hogy van olyan jövőképünk, amelynek célja ellenálló képes, jövőorientált energiapolitika létrehozása. Ha valóban ilyet egy ellenálló képessége bíró energiauniót akarunk létrehozni, több területen kell előrelépnünk. Először is a biztonság területén, ezt az imént is kifejtettem már, arra van szükség, hogy biztosítsuk azt, hogy a belső piac erősödjék. Úgy kell, sokkal jobban kell működjön, mint most működik. Európán belül, az Unión belül pedig nekünk több energiát kell előtenünk függetlenül partnereinktől, és ez csökkenti majd az importtól való függőségünket. Tehát nagyon, két nagyon fontos részcél ez, és amikor arról beszélünk, hogy energiatermelésre kell koncentrálni, akkor ez azt is jelenti, hogy a megújuló energiaforrásokat kell homloktérbe helyezni, ezek a források rendelkezésre állnak Európában. Még egy dolog van, melyet ma még nem említettem, az energiahatékonyság területén az állampolgárok és az önkormányzatok tehetik a legtöbbet, szerintem. Az energiahatékonysági projektek, hogy csak egy példával éljek, az épületek újraszigetelése többszörös hatása lehet, munkahelyeket hoz létre, zöld munkahelyeket, csökkenteti az üveghatást okozó gázok kibocsátását, feltétlenül csökkenti az energiafelhasználást, és ez a külső forrásoktól való függőségünket is csökkenti. Mindezek tehát egységesen egy ellenálló képes energiauniót hoznak létre. Köszönöm, az első kör végéhez érkeztünk, mondja az elnök. A második forduló indul a frakciók nevében osztom ki megint csak a szót. Françoise Grostet asszony az első. Madame Bratusek, l'énergie nucléaire. Pour... Bratusek asszony, eh, a eh, az atomenergia is hozzájárul a gázkibocsátás csökkentéséhez, illetve az energiabiztonsághoz Franciaország mintegy 70%-át az áramtermelésének atomerőművekkel biztosítja. E, innentől kezdve az energia függetlensége nagyobb, mint az átlag más tagállamok is fektettek be az atomenergiába, és európai szinten is 30%-a az áramnak nukleáris eredetű. Ez olyan, az atomenergiaipar innovatív és jól fizető munkahelyeket teremt. Biztos asszony, ön hogyan fogja összehangolni az Euratom szerződés iránti tiszteletet, amelyet gyakran sokan megkérdőjeleznek a biztosi feladataival. Köszönöm. Thank you. Yes, please. Najlepša hvala za vprašanje. Köszönöm szépen a kérdést. Tisztelt kolléga. Most meg kell, hogy ismételjem magamat, de nagyon szívesen megteszem. Tehát a tagállamok be kell tartsák a szerződés szabályait, és ők maguk felelősek az energiamix kialakításáért. Nálunk Szlovéniában van atomenergia erőmű, és az energiánk nagyon nagy részét ebből az energiaforrásból fedjük le. Én úgy érzem, az a legfontosabb, legalábbis a nukleáris energiáról szóló kérdések közül, az az, hogy az Európai Uniós normákat állítsunk fel a nukleáris energiával kapcsolatos biztonsági követelmények terén. Tudjuk, hogy voltak balesetek, és amikor legutóbb egy nagyobb baleset volt, akkor stressztesztet végeztek minden atomenergia erőműven annak érdekében, hogy a biztonsági szintjüket megállapítsák. Úgy gondolom ez a legtöbb, amelyet az Európai Unió eh, bizottságának meg lehet tennie, és amit meg is kell tennie a jogalkotáson kívül. Köszönöm szépen! Következő felszólaló Zsil Párnyó úr. Elnök úr, biztos jelölt asszony, értünk el bizonyos eredményeket az elmúlt években energetika területén, ugyanakkor a célokat, a fő célokat nem értük el nem megfelelő áru az energia, nem sikerült az ipar versenyképességét fenntartani, nem lett az energiabiztonság sem nagyobb, és nem sikerült egy olyan ellátási és termelői modellt kialakítanunk, amelyet szerettünk volna, E, és így nem sikerült e, nagy előrelépést e, tennünk az alacsony széndiokszid kibocsátású gazdaság felé. Ön tudná ezeknek a céloknak a kontúrját megadni az Energiaunión belül? Ez az Energiaunió az most az Európai Tanács elnöke Donald Tusk által javasolthoz hasonlíte, közös gázvásárlást is jelente, ahogy Jacques Delors ajánlotta, vagy akár Buzek úr, vagy ez az unió lehetővé teszi-e egy olyan gazdagságnak a kialakítását, amely fenntartható. Ezek konkrét kérdések, konkrét választ szeretnék. Köszönöm. Najlepša hvala za vprašanje. Köszönöm szépen a kérdést. Egyetértek önnel. Bizonyos célokat tűztünk ki magunk elé az Energiaunió megvalósításának érdekében. Az Energiaunió arról szól, hogy az energiát kifizethető árakon tegyük elérhetővé, és hogy az ellátás biztonságos legyen. Ahogy beveszedőmben is mondtam, nagyon sokat kell ezért tennünk, és nem fog mindjárt sikerülni. Az Unió legfontosabb vonalai szerintem már megvannak. Először is az energiahasználat csökkentése, másodszor pedig az energiafüggőség csökkentése, következő lépés az energiabiztonság, az energia ellátás biztonságának megteremtése, de úgy, hogy közben ne veszélyeztessük Európa versenyképességét. Át kell állnunk az alacsony szénkibocsátású gazdaságra, tehát be kell fektetnünk a megújuló energiaforrásokba, és állandóan fejleszteni kell a foszilis energiák felhasználásának technológiáit, mert ezeket továbbra is használni fogjuk. Hogyha az energiafüggőségünket csökkenteni akarjuk, akkor sokféle forrásból sokféle úton kell beszereznünk az energiánkat. Ez a legfontosabb, és ezen belül még az is, hogy az infrastruktúrát fejlesszük az Energiaunión belül. Az ibériai félszigeten és a balti államokban nagyon komoly problémák vannak az infrastruktúra területén ahogy ezt már mondtam, sajnos egy csapásra nem lehet megvál, megváltoztatni a helyzetet. Némely projektnek több, némely projekthez hosszabb időre van szükség. Nagyon fontos, hogy egységes hangon, egységes vonalt képviselve lépjünk fel a nemzetközi tárgyalások során, az energia ügyben folytatott tárgyalások során úgy szintén. Köszönöm szépen. Julie Gerling asszony szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm, Bartusek asszony. Annak ellenére, hogy komoly és pontos kérdéseket kapott a kollégáimtól, ön eléggé üres válaszokat adott, csak ismételgette azokat az általánosításokat, amelyek már benne voltak a nyitó előadásában is. Hadd kérdezzek egy, egy konkrét kérdést, amire tényleg konkrét választ kérek. Ön azt mondja, írásos válaszában, idézem, az intelligens adópolitika, amely a szennyező fizet elv alapján működik, az, ami támogatna. Lehet, hogy így akarja a finanszírozni a többi vállalását, vagy, vagy olyan vállalásokat, amiket nem tesz, általánosságokat, amiket mond, ám tekintettel arra, hogy a tagállam hatáskörébe esik teljes mértékben az adópolitika, hogyan akarja ezt a vállalását valóban végrehajtani? Najlepša hvala za... Uh... Köszönöm szépen a e kérdéseket. Ha mindannyian látjuk és értjük, mik a közös céljaink, azaz, ha egyetértünk azon célokkal, amelyek a parlament bizottság és a tagállamok közösen határoztak meg, és komolyan vesszük ezeket a célokat, akkor egy irányba kell húznunk. Energiárakról beszélünk például. Európában igen nagy erőfeszítéseket tettünk az, a tiszta energia használatára, hogy az éghajlatváltozás elleni harcban felvegyük a kesztyűt. Az energia ár így módon kicsit magasabb, azért is, mert eltérőek az adómértékek. Ha el akarjuk érni közös céljainkat az Energiaunió területén, akkor lehet, hogy megállapodással juthatunk. Jól értem én, hogy a tagállamok függetlenek az adópolitika meghatározásában. hanem ha komolyan vesszük az energiauniót, akkor bizony szerintem szükség lesz arra, és van is lehetőség rá, hogy megállapodásra jussunk ebben a konkrét ügyben. Olyan megoldásokat kell keresnünk, amely magasabb adóterhet ró azokra, akik jelentősebben szennyezik a környezetet mint azokra, akik meg nem. De hogy ön is kifejtette az imént, a tagállamok ebben föltétlenül meg kell állapodjanak. És még egyszer, hagy hangsúlyozom, hogy ugyanazon cél felé húzunk, nem lehet olyan nehéz ebben megállapodni. Köszönöm, Gerbrandi úr a szó. Um, Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, Brátusek asszony, azért azt is, hogy a fenntartható fejlődés és a zöld növekedés tervét terve mögé beáll. Na, szerintem Európában az energiával az a probléma, hogy túl drága, túl sokat szennyez és túlságosan függőben van. Tehát arra van szükségünk, hogy e, rendkívüli mértékben megváltoztassuk ezt a helyzetet, sokkal több megújuló energiára van szükségünk, nagyobb hatékonyságra. De ez hatalmas feladat lesz majd ez mindenki számára világos. Ezzel az elemzéssel egyetért? Ez lenne az első kérdésem. Másik kérdésem pedig az lenne, hogy tudjuk fenntartani a tagállamok fenntartható támogatását ezen a területen, hiszen az Energiaunió megköveteli, hogy a tagállamok szorosan együttműködjenek egymással, és ezt eddig nem tudták megtenni. Válasz. Köszönöm szépen kollégánk ezt a kérdést is. Hiszek benne, hogy a céljaink közösek az Energiaunió célkitűzése területén, hiszen együtt tűztük magunk elé ezt a célt. Ha pedig ez így van, akkor nem lesz olyan nehéz ennek a célnak az elérése. Azt mondta, nehéz lesz konszenzust találni majd az egyes konkrét megoldásokat illetően. Abban egyetértek önnel, hogy az energiaunió drága dolog, nem is a legtisztább, és hogy túlságosan nagyban függünk az importtól. Szeretnénk pontosan ezt a három kérdést kezelni. Hogyha a függőségünkön csökkenteni akarunk, akkor egyszerűen több energiát kell az Európai Unión belül saját magunknak, saját forrásainkból termelni. És ezen belül a megújulókan aránya kell, hogy legnagyobb legyen. Sokkal hatékonyabban kell a foszilis energiát használni, és olyan technológiákat kell alkalmaznunk, amelyek a legkevésbé szennyezik a környezetet. A következő az energiahatékonyság kérdése. A hatékonyság segítségével az energia, a felhasznált energia mennyiséget, illetve az energiaimporttól való függőségünket is csökkentjük. És még egy nagyon fontos dolog van, az, Európ, az európai energia hatékonysággal, energiafüggetlenséggel kapcsolatos minden projekt növeli a munkahelyek számát, és munkahelyeket teremt az energia árakat is lehet csökkenteni. Meg vagyok erről győződve, ezt a belső piac megerősítésével fogjuk tudni elérni. És az infrastruktúra javítása is fontos feladat. Sorry, Madame Maria Kölönen. Kölönen asszony következik. Köszönöm. Elnök úr, biztos asszony, biztos jelölt asszony, mivel egy okos energiahálózatot szeretnénk kialakítani, amely eh, lehetővé teszi a termelőtől a végfelhasználóig az áram, illetve az energia eljuttatását, eh, valós idejű eljuttatás és monitorozását valós időben. Milyen eh, megoldásokat fog tenni ennek érdekében a bizottság, hogy megalakuljon, illetve létrejöjjön ez a modern európai hálózat. Uh, najlepša hvala za vaše vprašanje. Köszönöm. Ahogy ezt már a bevezetőmben említettem, erőfeszítéseim arra fognak irányulni, hogy a bejelentett 300 milliárdos beruházás csomag lehető legnagyobb részét irányítsuk az energetika, illetve az energiatermelés, energiaellátás felé. Ennek egy része lesz a, az okos hálózatok kialakítása, amennyiben a megújuló erőforrásokat is a szívünkön viseljük, akkor ahhoz is kellenek ezek a hálózatok, mert oda kell figyelnünk, hogy amennyiben Európa egyik felében vagy egyik végében megfelelőek a termelési körülmények, akkor az ott termelt energiát el tudjuk juttasni, juttatni Európa másik végébe. Fontos ehhez egyébként az időzítés is, e, meg kell határozni, hogy mikor valósulnak meg teljesen ezek a projektek. A rendelkezésemre álló információk szerint vannak olyan projektek, amelyek már jól előkészítettek és megindult a megvalósításuk, e, más projektek még nem tartanak itt azok a projektek, amelyek készen állnak, gyors támogatást fognak kapni, a többire valószínűleg további időre és munkára van szükség, de ahogy ön is említette, ezek az okos energiahálózatok, azzal együtt, hogy növelni akarjuk a megújuló energia szerepét, ezek együtt közelebb visznek bennünket céljaink eléréséhez. Ahogy mondtam, a beruházási csomag egy komoly részét erre akarjuk fordítani. Buzz Eckhout úr következik. Um, köszönöm, elnök úr, köszönöm, Bratusak asszony. Azért szerveztünk meghallgatást, mert ön lenne az Európai Bizottság alelnöke az Energiaunió tárgyában. Úgyhogy azt hallottuk, hogy minden nagyon nehéz öntől, ám ezt jól tudjuk mi is. Mi azonban egy olyan alelnököt keresünk, aki kezdeményezéssel lenne, aki szakmailag erős, ezért kérem, hogy kicsit pontosabban fogalmazzon arról, hogy ön mit akar, semmint arra azt esetelni, hogy mennyire bonyolult a helyzet. Ön azért mondja, hogy megoldjon kérdéseket. Egy konkrét ügyet hoznék fel. A klímaváltozás elleni harcban a tárgyalás ön volna az, aki a tárgyalásokat vezeti. Mert hogy ez egy üzleti ügy, ahogy angolul mondjuk, hollandul, ám hogy tesszük hogy érjük el, hogy a 40% fölé vigyük az ambíciót 2030-ig, hiszen ezt tudjuk, hogy az alacsonyabb eleve határa a 2050-es cél megvalósításának. Ön tehát mit tesz annak érdekében, hogy elmeljük a nagy, a, az ambíció szintjét? Azt nem mondja, hogy nehéz, mert azt már mi is jól tudjuk. Köszönöm, kérem a választ. Najlépse hvala, spostovani poslanec, ampak... Köszönöm szépen, tisztelt képviselő. Szerintem abban egyetértünk, hogy én személy szerint nem fogom tudni megoldani e célokat egyedül. Ezért hangsúlyoztam azt, hogy szükség lesz a tagállamok közötti együttműködésre, ahhoz, hogy elérjük ezeket a célokat. Természetesen én felvállalom ezeket a kezdeményezéseket, és megteszem, amit kell, hogy ezeket a kitűzött céleket a lehető legmagasabb szintre helyezzük, a lécet úgymond, ám legyünk realisták is. Szerintem ugye az is nagyon fontos, hogy másokat is a fedélzetre hívjunk, a tagállamokat és partnereinket. Egyesült Államokra, Kínára gondolok elsősorban, mert Európa önmagában legyen, bármilyen nagyra törő is a cél, amit maga elé tűz, magában nem tudja megoldani az összes problémát. Tehát az, a mások szennyezzék jó részt, Európán kívüli partnerek vagy felek a környezetet. Úgyhogy a kezdeményezésen szívesen vállalom, és fontos, hogy nagyobb törő céljaink legyenek, ám tudni kell, hogy mik a határai a mi erőfeszítéseinknek. Én, mint alelnök, jól tudom, hogy a tagállamokkal együttműködés mennyire fontos, ezért hangsúlyozom újra és újra, hogy remélem a tagállamok belátják, mennyire fontos, hogy közösen határozott meg ezeket, magunkban nem tudjuk elérni ezeket. Mr. Pierre Köszönöm szépen, asszonyom. Pedicini kolléga következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt alelnök helyettes jelölt, alelnök jelölt asszony. Öm, nagyon sok kérdés az energiaunióról, az energia mixről és a fenntarthatóságról beszél, de ezek nem mindig összehasonlítható koncepciók. Én azt hiszem, hogy az energia mixel kapcsolatban az, az sok kérdés arra vonatkozhat esetleg, hogy a tagállamok milyen mértékben kapják meg a lehetőséget arra, hogy nem fenntartható energiaforrásokból állítsák össze az energiamixet. Több tagállamban emelkedik a fosszilis energiahordozók használata, megújuló energiaforrásoké pedig csökken, és a tagállamokat az sem érdekli, hogyha túllépik a kibocsátási határokat, hiszen legfeljebb majd a, a jogsértési eljárások során kifizetik ennek az árát. Hogy tudja megakadályozni ön, hogy ez a folyamat így folyjon le, és hogy az ártatlan adófizetők fizessék ki mindennek a költségeit? Köszönöm szépen. Megreszkírozom, hogy megint magamat ismételjem és elmondom, hogy a szerződésekben foglaltakat kell figyelembe venni, minden tagállam felelős a saját energia mixéért. Ez egyszerűen egy tény, amit nem kerülhetünk meg. Ugyanakkor azonban minden tagállamnak tudnia kell, hogy hozzá kell járuljon a közösen kitűzött célok megvalósításához. Az elmúlt két hétben, amikor felkészültem erre a meghallgatásra, arra jöttem rá, hogy a 2020-as célok megvalósításának útján tulajdonképpen jól haladunk. A szakértők azt mondják, hogy ezeket a célokat meg fogjuk tudni valósítani. A másik, nem egyszerű az energiamixet megváltoztatni. Rövid idő alatt egyik országban sem az. Ezért szeretném hangsúlyozni azokban az országokban, ahol az energiahordozók nagyon nagy aránya fosszilis energiahordozó, a tiszta energiákat kell majd támogatni. Annak érdekében, hogy legalább a fosszilis energiahasználat technológiái tisztábbak legyenek, és ezzel kevesebbet szennyezzenek. Elnök, köszönöm szépen, biztos jelölt asszony. Schaffhauser, Jean-Luc Schaffhauser úr kapja meg a szót, tessék uram. Bonjour, madame. Köszönöm, jó napot kívánok, asszonyom. Az első kérdésem az energiapolitikával kapcsolatban nemzetállamokról lévén szó, ön, erről, ön ebben nem igazán tud lépni. Hogyan képzeli el a nemzetállamok közti együttműködést, különös tekintettel az új energiák, illetve az energiatakarékosság kérdésében ön említette, hogy 400 milliárdért importálunk egy évben. Hogyha 10%-ot megtakarítanánk 10 éven keresztül, ahhoz is 400 milliárdos befektetésre van szükség. Hol fogja megtalálni ezt a, 300 milliárd, ezt a 400 milliárdot? Juncker úr ugye beszélt a 300 milliárdos beruházási csomagról, de ezt már minden biztos jelölt kétszer elköltötte emellett említették azt, hogy különböző hosszú távú befektetésekre van szükség, monetárius politikára, illetve az Európai Bank támogatja ezeket. Please, Madam Commissioner Vice President Designate. Öné a válasz, Bratusek asszony. Za A in én ne drži čisto, de sem rekla, da... Köszönöm. Nem teljesen igaz az, hogy alelnökként én nem leszek képes majd ezt az ügyet szolgálni, de azt mindig is mondtam valóban, hogy az Európai Bizottság a tagállamok nélkül nem fog tudni siker, sikereket elérni. Nem remélem, hanem hiszem, és gyakorlatilag biztos vagyok abban, hogy a tagállamok erről tudnak. Amikor célokat határozunk meg, akkor az egyben kötelezettségvállalást is jelent. Erről van szó. Én alelnökként tehát nem azt mondom, hogy ebben nem tudok segíteni vagy részt venni, hanem azt mondom, hogy szükség van arra, hogy a tagállamok megértsék ezt, és együttműködjenek és részt vegyenek ebbe. Ami a beruházásokat illeti, az energetika területén, amennyiben egy, egy jobb és erősebb egységes piacot akarunk létrehozni, ami szükséges ahhoz, hogy versenyképesebb legyen a gazdaság és olcsóbb legyen az energia. Nos, ehhez tényleg komoly pénzekre van szükség. És ennek egy komoly részét természetesen a magán szférának kell előteremtenie, ugyanakkor abban is biztos vagyok, hogy mivel mindannyian támogatjuk a zöld növekedés ideáját, és meggyőződésünk, hogy az elkövetkezendő öt évben Európának ezt a célt kell szolgálnia, biztos vagyok abban, hogy ennek a közös álláspontnak eredményeként mindannyian arra a következtetésre jutunk, hogy az Energia Unióba fektetett pénzek, azok gyakorlatilag a zöld növekedést és a zöld munkahelyek teremtését szolgálják. Nyilván ezt a megállapodást még a bizottságon belül is át kell beszélni. Az elnök itt közbe szól. Következő kérdést. Eszter Lange asszony teheti föl. Köszönöm szépen, elnök úr. Remélem, hogy egy női, finom női módon teszem fel a kérdést, ahogy ön is említette Gratulálok Bratusek asszony, hogy jelöl, a jelöléséhez, ám egy kicsit ironikus lehet az, hogy ön, amikor hogy mondotta, megmentette Szlovéniát az Európai Uniótól, most egy olyan szakpolitikáját lenne felelős, ahol több Európára van a szükség. Ám hát mindenki megérdemli az ártatlanság vélelmét, úgyhogy konkrét kérdéseket föl kérem, konkrétan válaszoljon ezúttal. Az ön energiauniójában mit kéne ahhoz tenni a 28 tagállamnak közösen, tehát az EU-nak, és mi van az, amit a tagállam maga tehet meg? Kérem, világosan fogalmazon a három pillér fényében. Ön melyik kezdeményezéseket vinné előre, melyek azok, amelyek legközelebb állnak a szívéhez, mit várhatunk öntől? Kérem, adjon betekintést arról, milyen fa fajta alelnök lenne ön végül is. Mert a legtöbbünk nevében mondhatom, hogy jelenleg ebben a teremben nem igen látunk túl a standard válaszokon, amelyeket ad. Köszönöm, asszonyom, pontosan tette fel a kérdést. Biztos jelölt asszony. Köszönöm szépen. Tisztelt képviselő. Hogy fordítsam meg a kérdését? Én nem mentettem meg Szlovéniát Európától, hanem Európát mentettem meg egy újabb bajtól. a pénzügyi piacok dominőszerű mozgása és a tagállamok ezen dominó elvűszerű eldülése megállt Szlovéniánál. Megszakította tehát ezt a láncot Szlovénia, és ez egyfajta szolidaritást is jelentett. Ez jobb volt így Európának is. Fontos, hogy a tagállamok meg tudják oldani maguk, oldják meg problémájukat. Ez jó Európa szempontjából is. Még egy dolog, ahol szerintem nem csak lehetséges, nem szükséges is a megállapodás, az Energia Unió szintjén, ez pedig a biztonság, energiállátás biztonsága. Az, hogy képesek legyünk választ adni a problémákra, reagálni ezekre, ezért a legfontosabb feladatom, ahogy mondottam, az lesz, hogy egy biztonsági tervet hozzak létre, egy vésztervet, amely meghatározza, mit tehetnek és te kell tegyenek a tagállamok, hogyha vészhelyzet áll elő. Az Energiunió nem csak szolidaritásból áll, amelyet ugyan gyakran kiemelünk, hanem szerintem a felelősségről is kell, hogy szóljon, akkor, amikor szükség van a felelősségre. Úgyhogy az energiabiztonság föltétlenül olyan terület, ahol megállapodásra kell jutnunk, olyan kérdés, amelyet az unió szintjén kell megoldanunk. Mr. Edward. Köszönöm szépen. Eduard Mártin úr a következő kérdés feltevő. Bratusek asszony, nagyon sok kérdés felmerül az ön portfóliójának a nevével kapcsolatban is. Ugyanakkor itt lényegi kérdéseket még nem nagyon hallottunk. Milyen konkrét gondolatokról van itt szó? Hogyan tudja összeegyeztetni a nemzeti szuverenitás kérdését azzal, amit a 194-es cikk második eh, pontja mond a szerződésben, eh, hogyan egyeztethetők össze ezek a szerepek, és hogyan fogja ön a harmadik csomagot előmozdítani, eh, valamint hogyan kívánja a piacot integrálni. Azt is szeretném tudni, hogy alelnökként az energiaszegénységgel kapcsolatban ön a legszegényebbeknek az energiához való hozzájutását egy minimális energia mennyiséghez ön támogatja. Köszönöm. <laughs> Martel, okay, thank you. Köszönöm szépen, biztos a jelölt asszony a szó. Ja, uh, najlepše hvala za... Köszönöm szépen. Az Energiaunió megvalósítása, ahogy már említettem, véleményem szerint három nagyon erős pilléren kell, hogy alapuljon. Ezek közül az első lesz egy erősebb belső piac megvalósítása. Ennek elérése érdekében ki kell teljesítenünk a belső piacot, az infrastruktúrát meg kell erősítenünk, kapcsolatot kell teremtenünk az országok, a régiók között, és az országokon belül is infrastruktúrális szempontból meg kell teremteni a kapcsolatot olyan országrészek között, ahol ez még nincs meg. Egy erősebb, jobban működő belső piacon Biztos vagyok benne, hogy az energia árak is versenyképesebbeké tudnak majd válni, és ez a fogyasztók számára és a gazdaság számára is egyformán pozitív eredmény lenne. Bevezetőmben megemlítettem, hogy miniszterelnökként Szlovéniában sikerült teljes mértékben megvalósítanom a harmadik szlovén energia csomagot. Ezt kellene, hogy tegye minden tagállam. Úgy gondolom, még mindig vannak kivételek, de illetve vannak még nem teljesített feladatok, de a harmadik energiacsomagot minden tagállam megvalósította, és ennek ez lehet lehetővé teszi majd azt is a tagállamok számára, hogy megnyissák energiapiacukat a többi felé. Ez a piacnyitás lehetővé fogja ismét csak tenni, hogy versenyképes, alacsonyabb áron elérhető energiánk legyen. Köszönöm, Ashley Fox kollégája a szó. As you seem to... Napot kívánok, Bratusek úr! Mivel az Energiaunióról ön nem nagyon tud sokat, ezért olyan dologra kérdezek rá, amiről, amihez talán ért. Eh, a, ön alázatról beszélt beszédében, azt gondolom, hogy ez az alázat nem látszott akkor, amikor ön egy 4%-os párt jelöltjeként szlovén biztos jelölté mozdította elő magát, illetve nevezte ki magát. Három kérdésem van. Az ön kinevezése után igaz-e az, hogy etikai vizsgálatot indított a szlovén kormány az ön kinevezésébe, vagy jelölésébe, és az is igaz-e, hogy ön nem volt hajlandó átvenni a vizsgáló szervektől a felszólítást, ezzel is késleltette a vizsgálatot, valamint nem gondolja-e, hogy erről az etikai jelentésről nekünk is tudnunk kell, mielőtt eldöntjük, hogy ön alkalmas-e az energetikai biztosi feladatokra? Köszönöm. Ja, uh, najlepša hvala za možnost, da bom še enkrat nekoliko bolj natančno. Köszönöm Köszönöm ezt a lehetőséget, hogy részletesebben elmondhassam önnek, hogy hogyan is történt a biztos jelölt kiválasztása hazámban. Talán ön is egyetért azzal, hogy Szlovénia nem várhatott szeptember végéig egy jelölt kinevezésével. Szeptember 18-án állt fel az új szlovén kormány, és bizonyára ön is tudja, hogy mit jelentene mit jelentett volna az, hogy ha Szlovénia időben nem jelöl, jelöltet, nem ad listát Juncker úrnak. Mi három nevet tettünk a listára, ezek közül az egyik az enyém volt, és Juncker úr volt az, aki engem választott ki. Talán őt kellene megkérdezni, hogy miért tette így. Én minden esetre hálás vagyok neki, hogy ezt tette, és megbízott bennem. Az új kormány nem kezdeményezett semmilyen fajta vizsgálatot. A szlovén korrupció ellenes bizottság a sajtó jelentések fényében döntött úgy, hogy eljárást indít, amelynek célja, hogy megvizsgálják a biztos jelölt kiválasztását. Én magam egyébként jogász vagyok. És eh, mindig is eh, betartottam a törvényt, soha nem kerültem összetűzésbe a törvényel. A legnagyobb bűnöm a, parkolási bírság begyűjtése volt, illetve egy gyorshajtást követtem még el. Nincs semmi problémám ezzel az eljárással, illetve azzal, hogy az eljárást megvizsgálják. <clears throat> Nyilván a jogszabályokat betartva én magam felvettem azt a küldeményt, amit részemre megküldtek, illetve mindent ezt követően a jog előírásai szerint megtettem. De nem gondolom, hogy itt bármifajta korrupció felmerülhetne, és biztos erre fognak majd jutni a vizsgálók is. Köszönöm. Házek Peterden úr, szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, Bratusek asszony. Örömmel hallottam hozzászólását a fenntartható növekedés témájához. És azt is örömmel hallottam, amit annak fontosságára mondott, hogy zöld munkahelyeket kell létrehozni. És be kell látnunk, hogy milyen fontos üzleti lehetőséget nyújt az európai váltók számára a zöld szektor. És ez egyre fontosabb lesz. A kérdésem most az, hogy ön, mint alelnök, és energiuniós alelnök. Biztos. Hogyan szeretné a hálózat semlegesség fenntartását hosszú távon látni, miközben a ellátás biztonságot is fenntartjuk, amely a legégetőbb problémának tűnik most. Kérem fejtse ki, hogy látja ebben a megújuló energiaforrások szerepét, és hogyan gondolja, hogy a, kellene a, ezt a kereslettel, másrészt a kínálattal is megfelelő jogalkotási eszközökkel foglalkozni. Köszönöm, öné a válasz jogalasszonyom. Köszönöm szépen. Köszönöm a kérdést. Egyetértek mindazokkal, akik azt mondják, a éghalatváltozási célok kéz a kézben kell, hogy járnak mindazon célokkal, amelyeket zöment most felsorol. Ezt magam is többször kifejtettem, már ma is. Ha az energia biztonságról beszélünk, beszélünk, akkor azt is látnunk kell, hogy gyorsan kell lépni, míg más lépésekre hosszabb távon kell koncentrálnunk. Nagyon sokat tettünk, és tehettünk volna még többet a múltban, ám a legfrissebb gázválság nyomán megfeledkeztünk arról, hogy ezek a tennivalók még vár, várnak ránk. Infrastruktúra például olyan téma, amelyel föltétlenül foglalkoznunk kell a közeljövőben, a megülő energiaforrások, témája az úgynevezett okos hálózatok ugye, amely létfontosságú. Hogyha megújuló energiaforrásokra támaszkodva akarunk energiát termelni. Ott, ahol az energiára a fogyasztóknak szüksége van. Tehát a befektet, beruházási csomag, ahogy amely előttünk van, meglehetősen nagy csomag, és szerintem mindenki elkötelezett hívva a zöld növekedésnek. A, 200, a 300 millió, milliárdos csomag egy komoly része a belső piac jobb működését elárázó projektekre kerül majd, amelyek az energia ágazatban erősíti majd a versenyképességét. Cornelia Ernst. Vielen Dank. Köszönöm szépen, Bratusek asszony. Az általánosítás mestere ön, asszonyom, ami úgy nem nagy nehéz feladat, inkább az lenne nehéz, hogyha konkrét válaszokat adna konkrét kérdésekre. Én megint ajánlok önnek egy lehetőséget erre. Tehát a gazdasági válság nagyon sok tagállamban azt eredményezte, hogy a megújuló fenntartható energiák támogatását csökkentették, például Span Spanyolországban vagy máshol ö, a a támogatások mennyisége korrigálásra került. És ez negatívan befolyásolta a megújulók helyzetét. Milyen konkrét intézkedéseket, kezdeményezéseket fog tenni ön asszonyom annak érdekében, hogy ezeket az országokat visszaterelje a megfelelő útra. Másik kérdésem pedig az lenne, hogy az e, hogy a magáháztartásokra gyakorolt energiaárak, energiaár hatásokat hogy tudja ön milyen kezdeményezésekkel befolyásolni. beismerem, hogy ismételgetem önmagam, de az energia piacunk működésén javítani kell. Meg is fogjuk ezt tenni. Akkor sikerül ez nekünk, hogyha az infrastruktúrát ki tudjuk teljesíteni, és ezt meg fogjuk tenni. Ez lesz annak alapja, hogy egy egyszerűbb, olcsóbb energia átadást, energia terjesztést tudjunk megszervezni az Európai Unión belül, és ez azt fogja jelenteni, hogy a vállalatok és a háztartások is alacsonyabb energiaárakat kell majd fizessenek. Azt hiszem ez volt az ön kérdése. A kezdeményezések a megújuló energiák terén, ez volt a második kérdés. Jelenleg tagállami szinten kell meghozni az ezzel kapcsolatos intézkedéseket, hiszen ez a tagállamok kompetenciájához tartozik. De az energia ellátás biztonságáról el kell, hogy érjünk egy megállapodást a tagállamok között az Európai Unió szintjén. Meg kell találnunk az er- ehhez szükséges megfelelő megoldásokat. Mielőtt kiigazítjuk az e, ehhez kapcsolódó jogalkotási keretet, és mielőtt a megújuló energiák támogatásának mértékéhez hozzányúlnánk. Úgy gondolom, hogy ez az a cél, amelyet az elkövetkezendő öt évben folytatott munkám kapcsán ki kell, hogy tűzzek. Hiszek abban, hogy a megújuló energiák megújuló energiaforrások nem csak azért fontosak, mert az Energiaunió profitál belőlük, hanem az egész Európai Unió számára is. Péter Eriksson kapja meg a szót. You have said today that a uh, lot of... Azt mondta ma, hogy uh, az energetika politika komoly része a tagállamok kezében van, ebben önnek igaza van, ugyanakkor nekünk is vannak politikai eszközeink itt az Európai Unióban, az én kérdésem az, hogy ezeket a politikai eszközöket ön hajlandó-e felhasználni. Az uniónak, illetve a bizottságnak vannak ilyen eszközei. A parlament eh, eh, magasabb és kötelező erővel eh, rendelkező célkitűzéseket szeretne látni megújuló energiaforrások témájában, a bizottság is tehet lépéseket. Ön hajlandó-e támogatni az Európai Parlamentnek azt a kérését, követelését, hogy a klímaváltozási célkitűzéseket tegyük kötelezővé, és emeljük meg azokat, vagy hagyja, hogy csak sodródjunk az árral. Köszönöm. Köszönöm a kérdést. Az eddigi válaszaim alapján is talán már egyértelművé vált az, hogy a klímaváltozási célkitűzések fontosak. Ambiciózus, ugyanakkor megvalósítható célokra van szükség. A bizottság nem tud egyedül lépni ebben az ügyben. Arra van szükségünk, hogy az európai, egyrészt szükségünk van az európai parlament támogatására, másrészt azonban meg kell állapodnunk a tagállamokkal. A dogovor met eh, a Hogyha célokat akarunk elfogadni, akkor abban a tagállamoknak meg kell állapodniuk. Már ma többször mondtam, hogy ambíciózusnak kell lennünk, ugyanakkor azt is tudnunk kell, hogy hol vannak azok a korlátok, amiken, amiket nem tudunk áthágni. Itt azt is mondtam, hogy együttműködésre van szükség a tagállamokkal. A szó melye szerződés teljesen egyértelműen fogalmaz, hogy mely területeken léphet az Európai Bizottság, kezdeményezhet, és mely területeken maradt meg a tagállamok önállósága. Én magam hajlok arra, hogy a klímaváltozási célokat megemeljük, illetve kötelezővé tegyük, ugyanakkor azt is tudomásul kell venni, hogy a célkitűzések reálisak kell, hogy maradjanak. Nincs értelme olyan ambiciózus célokat meghatározni, amelyeket nem érjük el. Roger Helmer következik. Uh, well, jó napot, Bratúság asszony! Biztosan jó tudja, hogy Tajánök lelépő ipari miniszter egy ipari öngyilkosságról beszélt Európában az energiáraknak betudhatóan. Biztosan csinál már valamit az energiaárakkal, a, a versennyel, az elosztóházatokkal és az összes problémával. Ám jól tudjuk, hogy a válság fő oka a versenyképességben az, hogy túlvállaltuk magunkat, túl drága, kevésbé hatékony, megülő energiaforrásokat és más zöld politikákra koncentrálva, mint az ITS. E Ez okozza a bajt. Ön elégedett az energiaintenzív ágazatok elvándorlásából az EU-ból, azt, hogy elviszik a beruházásokat meg a munkahelyeket magukkal? Jól tudja, hogy olyan államok mennek, ahol alacsonyabbak a közvetvédelmi normák. Tehát miközben Európában leromboljuk a munkahelyeket, ekközben lehet, hogy még növeljük is a globális kibocsátásokat, mert más államban alacsonyabb a norma. Köszönöm, asszonyom, parancsoljon. Köszönöm, tisztelt képviselő, a kérdését. Gyakran beszéltem ma már a versenyképességről. Megint hangsúlyozni szeretném, hogyha egy meg, megerősítjük a belső piacunkat, ha az infrastruktúrát tovább erősítjük és egységesítjük, hogyha az energia átadások hálózatát jobban kiépítjük, akkor elfogadható árakat tudunk elérni a háztartások meg a vállalatok számára egyaránt. Ebben erősen hiszek továbbra is, és úgy gondolom, hogy vannak tagállami szinten már tapasztaltok ezzel kapcsolatban. árak lementek megfelelő szakpolitikai intézkedések nyomán Szlovéniában is. Tehát van olyan, vannak olyan intézkedések, melyek révén elérhető. Hazámban például majdnem 30%-kal voltak csökkentetők az energia árak, amikor az energiapiacra egy újabb szereplő tudott belépni tehát diverzifikálódott a piac. És ez nem véletlen persze. Ha fenn akarjuk tartani jelenlegi állapotát legalább a környezetünknek, akkor a megújuló energiaforrásokba feltétlenül beruháznunk kell, fejleszteni, és ezáltal az energiaforrások hozzáférhetőbbek, és egyúttal olcsóbbak is lesznek. Láttuk már utalást arra, hogy a megújuló energiaforrásokból származó energia ára csökken, ő tendenciát mutatott. Szerintem így módon lehet a gazdaságot is frissíteni, és lehet célokat elérni. Ebben a fordulóban az utolsó kérdés feltevője Jean-Luc Schaffhauser úr. Merci, madame. Euh, Köszönöm, képviselő asszony. A prioritásaira kérdeznék rá. Úgy gondolja-e, csak a, csak a piacban hisze, illetve a tökéletes versenyben gondolja-e, hogy az államoknak be kell avatkozniuk, e, adott esetben e, sor kerül az energiatermelés relokalizációjára is. Ez érinti az energia autonómiát, illetve az energiabiztonságot, a függetlenséget, amennyiben illetve ez hogyan viszonyul a hálózatok egymáshoz kötéséhez. A bizottság megtakarításokat szeretne, ez vannak olyan körök, amelyek olcsóbbak, termelési körök a mezőgazdaságban. Önnek mi a véleménye ezekről a rövid körökről? Ja, uh, najlepša hvala za vprašanje. Uh, spoštovani poslanec. Prepričana sem, da mora biti in tretji paket je, eh, tretji energetski. In hiszek abban, amit a harmadik energiacsomag mond. Hiszek az energiapiacban, szerintem az energiapiacot szabályozni kell, jól szabályozni. De Ettől függetlenül, mint ahogy már a szlovén példára rámutattam, tartalékokra van szükségünk akkor, hogyha csökkenteni szeretnénk az árakat, és erről is már beszéltem, és nyilván ismétlem magam, de fontosnak kell minősítenünk azt, hogy egy megerősített belső piac mindannyiunk számára hasznos. Letih dodatno krepít infrastruktúra. Éppen ezért a következő évek feladata az infrastruktúra megerősítése. <clears throat> Sajnálatos módon egyes projektek ezen a területen ala, gyengében előkészítettek, mint más projektek, ezért is nem lehet azonnali eredményeket elérni. Rečem plinske krize, v kateri smo se zdaj na žalost... De még a gázválság idején is, illetve amikor annak majd vége, szerintem egyébként erre számíthatunk, mert úgy értve, hogy a gázválság egyelőre folytatódni fog, akkor sem szabad megfeledkeznünk olyan fontos dolgokról, amelyeket egy pillanatra szem előtt évesztettünk 2009-ben. Be, be kell fejeznünk a, az infrastruktúra kiépítést. Commissioner, Vice President Designate. Köszönöm, biztos jelölt asszony. Átadom a szót Giovanni Laviának, ő veszi át az elnöki teendőket. Köszönöm. Suica asszony kap szót. Diversifikáció izvora dobave. Bratusek asszony, ön említette többször a források diversifikálásának fontosságát. Az Adrián átvezető, az Adriai tengeren átvezető gázvezeték szerintem fontos lenne, mert ezzel, összeköthető, ezzel összekötnénk az azeri gázvezetéket az európai vezetékhez. És ezzel csökkenne az Oroszországnak való kitettség. Ön annak idején jó kapcsolatokat ápolt Oroszországgal. Láttam egy olyan videót is, ahol kommunista dalokat énekelget, és Európa ellenes nyilatkozatokat tesz. E, nem lenne értelme, érdemes elfeledkezni ezekről a kommunista e, dolgokról és a jövő felé fordulni. Szlánka, de vom lahko. Köszönöm. Tisztelt képviselőasszony, köszönöm, hogy rákérdezett. Lehetőséget biztosít ugyanis számomra, hogy a következőképpen reagáljak itt. E, az a, az anyag, amit ön látott, az a Nemzeti Felszabadítási Front emléknapján készült. Az a dal, amit ott én énekelek, és nem csak azt az egy dalt énekeltük, az nem kommunista dal, ahogy ön mondta. Azt gondolom, hogy itt az európai értékek elég egyértelműek. Nem érzem úgy, hogy nekem eh, bocsánatot kellene kérnem emiatt. Valójában egy antifasiszta dalról van szó. Én magam egyébként soha nem voltam a kommunista párt tagja. Szlovéniában inkább másik irányból kritizáltak engem nem úgy, ahogy önök mondták, vagy ahogy ön mondta. Engem inkább azzal vádoltak meg, hogy a brüsszeli diktátumokat követem, tehát túlságosan barátja vagyok Európának. Én egyébként úgy gondolom, hogy a hazám számára Európa jelenti a jövőt, ezért is vagyok büszke arra, hogy Szlovénia része az európai családnak. Ami a különböző energia vonalak diverzifikálás illeti. Az a, az útvonal, amiről ön beszélt, az adriai vezeték, az is fontos, és valóban csökkentené a függést Oroszországtól. Azt gondolom, hogy ott a tervek szerint alakulnak a dolgok ezzel az útvonallal kapcsolatban. Én támogatom azt a projektet, amiről ön beszélt. Köszönöm. Én egyébként ebben a projektben tényleg az egyforrástól való függőség csökkenésének egyik lehetőségét látom. Kaspar asszony, úr kap szót. Barra úr. Grazie, Presidente. Buon... Köszönöm szépen, elnök úr. Bertusek asszony, üdvözlöm. Fontos feladatra vállalkozott, amely nagyra tűrő stratégiai célokat fogalmazott meg és az Energia Unió az a rendkívüli keret, amelyben ezek elérhetőek volnának. Ám pontosabban ö, kellene ismernünk azon politikai hátterét, meg azt, milyen forrásokat igyekszik bevetni a célok elérése érdekében. A, a 300 milliárd eurós beruházási tétel jelentős részeiről beszélt. Ám pontosan milyen arányok és milyen stratégia mentén kerülnek beruházásra az Unióba, ön milyen módon szeretné ezeket az eszközöket pontosan hova szeretné tenni? A strukturális alapok és az LKB eszközeit miképpen kívánja ezekkel összekapcsolni, és különösen az volna nagyon fontos, megszakítja az elnök a hozzászólót, Biztos jelölt asszony, parancsoljon. Köszönöm a kérdést. Azok a projektek, amelyek közérdekű 280 öt ilyen projekt szerepel a, a listán. Ezek 40-50 milliárd eurós értéket képviselnek. Ezeknek egy igen jelentős része a, a gazdaság és, és, és magánbefektetők eszközeiből finanszírozható, a többi projekt rész is, és a 300 milliárdos tétel igen nagy része fog ezeknek a projekteknek a számlájára befutni. Én megteszek mindent ennek érdekében. Most pontos számokat nem igen tudnék adni mindenről, ám meg vagyok győződve afelől, hogy a zöld növekedés közös cél, új munkahelyeket teremtünk, ez is közös cél, és a számadatok azt mutatják, hogy az energetikai projektek nem csak az infrastruktúrális, hanem más esők, például energiahatékonysági projektek is, olyanok, melyeket munkahelyeket teremtenek és hozzájárulnak a zöld növekedéshez. Egy pótlógos forrás és pénzügyi eszköz lehet, amely az Európai Befektetés Beruházási Banka együtt volna kilakítható további cél, erre is törekedni fogok. Dorman. Köszönöm szépen, Dorman kolléga kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Az új energiaforrások például a palagás szempontjából sokkal szigorúbb környezetvédelmi mércéket kell megállapítani a biztonság miatt. Potocsnyik úr azt mondta, hogy a palagáz Európa bizonyos részeiben reményt jelenthet, de a nyilvánosság aggodalmát is felkeltette. Szeptemberben az, szeptemberben ír kormány bejelentette, hogy az első hullámát megkezdi annak az energiaprojektnek, amely 2018-tól ezt az energiát is ki akarja használni, illetve a hullámenergiát. Mi az ön hozzáállása az új alternatív energiákhoz, mint például a palagáz vagy a hullámenergia? és milyen módon szeretné a bizottság biztosítani azt, hogy az európai polgárok egészsége és környezetének védelme még mindig prioritás lesz az új energiaforrások kihasználása mellett is. Köszönöm. Najlepša hvala za vprašanje. Köszönöm szépen ezt a kérdést. A palagáz valóban egyik lehetséges energiaforrás, amelyet jelenleg is vizsgálunk. Meg vagyok győződve arról, hogy minden tagállamnak alapos elemzés elkészítése van szüksége, mielőtt egyik vagy másik lehetőséget választja, és különösen a környezetvédelmi vizsgálatok nagyon fontosak. Az Európai Bizottság feladata annak biztosítása, hogy minden környezetvédelmi alapkövetelménynek megfelelnek a tagállamok. Nem tudok egyetérteni azokkal a gyakorlatokkal, amelyeket például az Amerikai Egyesült Államokban folytatnak, és én úgy gondolom, hogy ezeket nem lehet egy az egyben átvenni itt Európában. Nálunk a népsűrűség sokkal magasabb, ez az egyik ez ellenszóló érv, a másik pedig olyan kérdésekhez kapcsolódik, mint például az, hogy ezeknek az energiáknak a kihasználása majd milyen hatással lesz a vizekre, illetve általában véve a környezetünkre. Tehát nagyon sok elemzés elkészítésére van szükség, mielőtt a tagállamok döntést hoznak azzal kapcsolatban, hogy kihasználják -e ezeket az energiákat. Már elmondtam, hogy az Európai Bizottság feladata és az én feladatom is, hogy amikor és ha egy tagállam így dönt, akkor minden környezetvédelmi feltételnek meg kell felelnie és egyébként el is fogadtunk ezzel kapcsolatban EU-s szintű ajánlásokat. Torvalds képviselőtársam, szó. Köszönöm. Jó napot! Bratusek asszony, mint az energiunióért felelős alelnök, hogyan szeretné a megújuló energiaforrások hosszú távú részarányának növelését, ahogy ezt a missziós levelében felvetette, a, az energia mixben hogyan képzeli el az új típusú üzemanyagok szerepét. A bizottság még nem adott erről számadatokat, ám az iparnak szüksége van iránymutatásra, világos üzenetre ezen sarokszámokat illetően a jövőre vonatkozóan. Najlepša hvala za vaše... Köszönöm a kérdést. Ahogy ma már többször hangsúlyoztam, szembesülnünk kell azzal a tényel, hogy Európában túlzottan függünk az energiaimporttól. Körülbelül egy milliárd euró értékű energiát importálunk. Ha csökkenteni akarjuk függőségünket, amely évről évre fokozódik, akkor saját forrásainkra kell támaszkodnunk fokozódó mértékben, és ezen belül a megújuló energiaforrások lehetnek azok, amelyek legbőségesebben rende, rendelkezésre az EU-ban. Tehát ez nem egy korlátos forrás, mindenképpen része kell legyen a megoldásnak. Ez pedig tovább vezet bennünket az infrastruktúra kérdéseihez, hiszen a megújuló energiaforrásokból termelt energiát el kell juttatnunk a fogyasztókig. Az okos hálózatok felépítése egy Európa előtt álló feladat, az Energia Unió előtt álló feladat a következő időszakban. Ennek révén tudunk hatékonyan, tudjuk hatékonyan kiaknázni a megújuló forrásokat. Ahogy már ma elmondottam, a célok, melyek a kétszer a 20-20-20-as tervezetben állnak, mindenképpen meg kell valósuljanak. Mi több a 2030-as éve vonatkozóan is remélem, hogy ebben a hónapban az Európai Tanács dűlőre jut a célszámokat illetően, és a megülő energiaforrások aránya 27%-ra megy majd fel. Ám, ahogy már többször is kifejtettem, az energia mix meghatározása tagállami hatáskör. És minden tagállam ugyanakkor tudnia kell minden tagállamnak, hogy csak együtt lehet elérni ezeket a célokat. Köszönöm szépen, Nyuariszti Ábbaunc kolléga kapja meg a szót. Jó napot kívánok! A Geronya nukleáris energia termelő, atomenergia erőmű Spanyolország egyik legrégebbie, és nagyon sűrű népességű területen található. Belgiumban már bezártak két atomerőművet, ezt is be kellett volna már zárni, de vannak olyan pártok, olyan politikai érdekek, amelyek ez ellen hatnak. Én tudom, hogy a tagállamok felelőssége az energiamix kialakítása, de a biztonság az ön feladata. Jó lenne, hogyha legalább a legrégebbi és legveszélyesebb atomerőművek bezárásáról gondoskodna. A hulladékkal kapcsolatban az újrafelhasználás és az újrahasznosítás területén milyen új intézkedéseket kíván hozni annak érdekében, hogy az újrafelhasznál, újrahasznosítás hasznosított hulladék aránya az Európai Unióban megnövekedjen? Válasz. Köszönöm szépen. Az ön által említett nukleáris erőművel kapcsolatban nem tudok konkrét választ adni, mert nem ismerem az ottani konkrét helyzetet. De meg fogom nézni a helyzetet, és biztos vagyok benne, hogy erről konkrét vitát tudunk majd valamikor tartani. Ahogy korábban is elmondtam, az Európai Unió feladata annak biztosítása, hogy atom energia erőműveink, tehát az Európai Unió atomenergia erőművei biztonságosak maradjanak. A stresszteszt, amelyet elvégeztünk, bebizonyította, hogy biztonságosak ezek az atomerőművek. Az viszont igaz, hogy Európában létezik egy sor régenben épített atomerőmű, és ez annál fontosabbá teszi azt, hogy a biztonságot rendszeresen felülvizsgáljuk. Úgy hiszem már csak ezért is fontos, hogy a kutatásba, fejlesztésbe többet fektessünk be, hogy ezt ön is elmondta. Például a hulladék feldolgozás területén is nagyon fontos terület. Annak biztosítása a legfontosabb, hogy a veszélyes hulladékot úgy tudjuk ártalmatlanítani, hogy az a környezetet ne károsítsa. Úgy gondolom, hogy a kutatás fejlesztés szempontjából ezek a legfontosabb feladatok. De az a feladat, amely az Európai Bizottság, és ami előttem is áll, az a biztonság energiáról való gondoskodás. A nukleáris energiáról szóló statisztikai adatok azt bizonyítják, hogy az Európai Unió atomerőművei biztonságosak, és ez a legfontosabb. Köszönöm szépen. Jani Jador szól. Szeretnék arról beszélni, hogy Kína dömping áron, féláron árulja a napelemeket, a napenergia elemeket Európában. Milyen dömpingellenes intézkedések lehetségesek, mert ez egy olyan dömping tevékenység, amely a napenergia ipart alás Európában adott esetben tízezres nagyságrendű munkahely elvesztéséhez vezetne. Ön azt mondta, hogy meg akarja védeni az energiaipart, annak minden ágazatát. Tesz-e valamit végre a bizottság annak érdekében, hogy ez a dömping befejeződjön? Mit tesz az Európai Bizottság? Mert úgy látom, hogy olyan országok, mint Szlovénia éppenséggel befolyásolják az Európai Bizottságot abba az irányba, hogy tűnjenek el iparágak, és a termelés pedig települjön át Kínába. Köszönöm. Ja, uh, hvala najprej seveda tudi. Köszönöm a kérdést. Ez már egy olyan kérdés, amit miniszterelnökként is megkaptam, és amikor arról döntöttünk, vagy beszéltünk, hogy milyen módon lehet támogatni a megújuló energiaforrások termelését, energiák termelést. Fontos, hogy kiálljunk a gazdasági érdekeink mellett, az iparunk mellett, Ugyanakkor ez a fellépés meg kell, hogy feleljen a nemzetközi piacokon irányadó szabályoknak. Ez, ez, ezeket a szabályokat nekem is figyelembe kell vennem, és a többi biztosnak is. Valójában ennél többet nem is nagyon tudok hozzátenni ahhoz, amit ön kérdezett. Köszönöm. Most pedig Piricini kollega következik. Köszönöm szépen, elnök jelölt asszony. A nukleáris politikáról lenne nekem is kérdésem. Arról volt szó, hogy a tagállamoknak szabad joga van arra, hogy összeállítsa a kérdéseit. Igen, itt vagyok. Szeretném még egyszer a nukleáris energiát és a nukleáris hulladék kérdését felvetni. Úgy gondolom, hogy még nem biztosítottuk megfelelő mértékben ennek a megoldását, és úgy gondolom, hogy ezzel kapcsolatban a korrupció is nagyon-nagyon súlyos, és az nem lehet, hogy bárhol elássuk a hulladékot, és olyan helyeken, ahol ráadásul a polgárok nem is tudják hogy ez ott van. Mit tenne a biztos előtt asszony annak érdekében, hogy ez a helyzet valahogy javuljon? Najlepša hvala. Köszönöm szépen a kérdést. Amíg a tagállamok felelősek az energiamix összeállításáért, ahogy ez most is van, és hogyha ezt az Európai Unió működéséről szóló szerződés betartása mellett teszik meg, akkor az etérentett változások csak a szerződés módosítás eszközével elérhetők. A nukleáris energia is egy ilyen terület, a nukleáris energia felhasználása és a tagállamok kompetenciájánál tartozik. Ez is az, az érvényben lévő szerződéseknek felel meg. Az Európai Bizottság feladata az, hogy ellenőrizze a, az atomerőművek biztonságát, és a szakértők nekem eljuttatott kijelentései szerint az etéren elvégzett stressztesztek bizonyítják, hogy az Európai Unió atomerőművei biztonságosak. Részletes adatokat nem fogok most erre hozni. Elhiszem, hogyha a szakértők ezt állítják, akkor ez így is van. De biztosítanunk kell Európai Uniós szinten azt, hogy az atomerőművek biztonságosan működjenek. Ez az Európai Bizottság feladata. De ettől még igaz marad, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés szerint a tagállamok felelősek ezen a területen, és ők döntik el, hogy milyen energiákat szeretnének használni. Köszönöm szépen, Jean-Marie Nescu kolléga következik. President. Commissioner Nescu úr következik. Biztos jelölt asszony, ön többször említette, hogy magas eh, eh, prioritást biztosít az útvonalak és az ellátási források diverzifikálásának. Ön miniszterelnökként egyébként szerintem ennek az ellenkezőjét tette, támogatta a Nabucco ellenében a déli áramlatot, tehát ön valójában hozzájárult az Oroszországtól való egyoldalú függőségünk elmélyítéséhez. Amennyiben ön biztossá válik, mi lesz a hozzáállása a déli áramlathoz, és mi lesz a hozzáállása a Nabukóhoz. És itt egy elég világos választ kérnék, nem pedig propaganda választ. Köszönöm. Upam, da bom, ne upam, verjamem, da bom zelo konkrét. Köszönöm. Én biztos vagyok abban, hogy nagyon konkrét választ tudok adni erre a kérdésre. A Nabucco nagyon jó projekt lett volna Európa szempontjából. Hozzájárult volna a, az energetikai függetlenségünk kiteljesedéséhez. Az Európai Unió nem követett el hibát a beruházók döntöttek úgy, hogy nem elég érdekes ez a projekt, és jelenleg ez a projekt nem működik. Nem az Európai Bizottság hibája, a beruházók döntöttek így. Ami a déli áramlatot illeti, valóban a déli áramlat ugyanattól a, az exportőrtől hozná a gázt mint ahonnan hozzuk egyébként és ugyanakkor, mint gázvezeték diversifikálást jelent, tehát az útvonal diversifikálását eh, jelenti. Eh, miniszterelnökként támogattam azt a eh, az elvet, hogy minden projektet ugyanazon elvek alapján kell megítélni. Ez vonatkozik a déli áramlatra is. Minden európai szabályt be kell tartani a déli áramlat építésénél. Ezt vallottam akkor is, amikor miniszterelnök voltam, és most a bizottság alelnökeként is ezt az álláspontot fogom képviselni. Igazándiból miniszterelnökként sem jártam el másként. Köszönöm. Köszönöm. Zorinja Kálos úr kap szót. Köszönöm szépen, biztos jelölt asszony. Az energia és az információ ma is, és egyre inkább fontos lesz a világban, a reális világban. Európának az okos rendszerekben és az energia modellek okos komponenseiben is vezetnie kell. Ehhez persze stratégia kell, megfelelő szabályozás, és ez kell legyen az Energiaunió fő ö, koncepciója. Ön milyen stratégiát vázol fel? A telekommunikációs szereplők miképpen vehetnek részt az energiapiacokban? Hogyan lehet összekapcsolni a két ágazatot? Ön szerint segíteti Európát az energia biztonság tekintetében? Hogyan lehet a fogyasztást megfelelően kontrollálni? Hogyan igyekszik ezt európai szinten összekapcsolni, holott annak ellenére, hogy most tagállami szinten, és hogyan lehet végsősorban a fogyasztók biztonságát és adatainak biztonságát garantálni mindezek közben. Ja, uh, najlepša hvala tudi za... Igen, köszönöm megint csak a kérdést. Voltak éppen... Ugye a mai napon igen sok időt töltöttünk azzal, hogy az infrastruktúra kérdéseit taglaltuk, meg Európa igényeit, az Európai Unió által teendő lépéseket az infrastruktúra kiteljesítésében. Úgyhogy még egyszer csak megismételni tudom azt, hogyha végig akarjuk hajtani, meg akarjuk valósítani jövőképünket, egy ellenállóképes energiauniót, amely világos célokat fogalmaz meg és tart az éghajlatváltozás elleni harcban, akkor ennek során elsőleges célunk az kell legyen, hogy lehetőleg gyorsabban kiteljesítsük a belső piacot, és ahogy az egyik kollégája korábban említette, ehhez meg kell legyen a hardware alap, a voltak éppen infrastruktúra, és kell persze szoftver elem is, világos szabályok a belső piac működését illetően. Mind a két elem, tehát a hardware is, meg a szoftver is, vagy idézem egyik képviselőt, feladatot ró ránk. Ennek révén tudjuk a belső piacot működőképessé tenni és elérni az Energiaunióban megfogalmazott céljainkat elérni, azaz olcsóbb energia, tiszta energia, kisebb függőség. Köszönöm. Tosanovszki úr szó. Děkuji, pane předsedající. Vážená paní Dezingrom. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt biztos jelölt asszony. Nagyon sokszor megemlíti a prioritásait, amelyek a megújuló energiákkal kapcsolatosak. Szeretné, hogyha az energiamixnek nagyobb részét képeznék a megújuló energiák. De nagyon sok tagállam számára a nukleáris, illetve a fosszilis energiaforrásból származó energiák még mindig sokkal fontosabbak. Különösen a szénenergiát említeném itt. Úgyhogy paradox módon kifejezzi az érdeklődését bizonyos energiák iránt, ugyanakkor a gazdaság az ipart egész más irányba kényszeríti. Jelenleg nem tudunk megfelelő gyorsasággal fenntartható forrásokat kiépíteni. Reális ez a megközelítés? Nem kellene egy kicsit reálisabban tekinteni az, Euró- az európai energiaszektor jövőbeni helyzetére? Köszönöm. Najlepša hvala. Uh, jaz pravzaprav danes. Köszönöm szépen. A mai meghallgatás alatt már nagyon sokszor aláhúztam, hogy ambiciózusnak és realisztikusnak kell lennünk, hogyha olyan célokat tűzünk ki, amelyek elérhetőek, amelyek elérhetetlenek, akkor azokat nem is tudjuk megvalósítani. És azt is tudom, hogy egyik napról a másikra nem tudjuk megváltoztatni a jelenlegi helyzetet. És azt is, hogy a tagállamok közötti különbségek nagyon nagyok. Vannak olyan tagállamok, ahol nagyon sok foszilis energia fogy, más tagállamokban pedig az energiamisznek már igen nagy részét képviselik a megújuló energiák. De úgy gondolom, hogy az a célkitűzés, amelyet az Európai Tanács elfogadott, tehát hogy a, az megújuló energiák 27%-át, legalább 27%-át képviseljék az energiamixnek, ez megvalósítható. Ugyanakkor fontos, hogy olyan technológiákat fejlesszünk ki a foszilis energiahordozókkal kapcsolatban, amelyek legalább csökkentik vagy minimalizálják a környezetre tett káros hatását ezeknek az energiaforrásoknak. Lehetetlenség teljes mértékben és nagyon gyors ütemben helyettesíteni a foszilis energiákat megújuló energiákkal. Ezért fontos, hogy a kutatásba, fejlesztésbe ezen a téren folyamatosan befektessünk, és lehetővé tegyük a foszilis energiák további használatát, de olyan módon, hogy azok az lehető legkörnyezetkímélőbbek legyenek. A nukleáris energiát illetően már válaszoltam erre a kérdésre, hiszen a biztonság számomra a legfontosabb. Köszönöm szépen. Mlinár képviselő. Kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. A tisztelt biztos jelölt asszony, Juncker úr azt írja a missziós levelében, hogy ön több biztos munkáját kell, hogy koordinálja majd a klimapolitika, energiapolitika, űr, közlekedési politika, iparpolitika, vállalkozáspolitika, KKV, környezetvédelem, tengerhajózás, regionális politika, mezőgazdaságpolitika, vidékfejlesztés, és, és végül nem utolsóban kutatás, fejlesztés, tudomány. Úgy hiszem, abban mindannyian egyetértünk itt, hogy hatalmas kihívás ez a feladat. Kérdésem az, ön hogyan kívánja garantálni azt, hogy sikeres legyen ez a koordináció? Köszönöm szépen a kérdést, asszony. Tény és való, hogy nagy kihívás ez. Nem csak nekem, mindannyiunk számára az, az egész bizottság számára, hiszen a bizottság új struktúrája kell, hogy kiállja ezt a próbát, ezt a, és a szervezet képes kell legyen működni. Saját szerepkörömet ebben úgy látom, ahogy ezt a bevezetőmben is taglaltam, hogy én leszek az, aki azt kell garantálja, hogy az egyes területek részéljai egy egységes stratégiába kerüljenek, közös célok felé haladva. Tehát, hogy ne legyenek egymással ellenmondó részelemek és részcélok az egyes területeken. Tehát fő területem ez lesz. Hazámban is négy politikai párt koalícióból álló kormány kellett vezessek, nem volt sokszor könnyű összeegyeztetni ezeket, és olyan megoldásokat kilakítani, amelyeket mindegyik párt képes volt támogatni, akár, akár első pillantásra összeegyezhetetlen ö, célokat kellett összehangoljak, és azt hiszem, hogy hasonló feladatra kell vállalkoznom majd, ha alelnök leszek a bizottságnak. Köszönöm szépen. Következő kérdést Gzsip kolléga teszi fel. Köszönöm szépen, tisztelt biztos jelölt asszony. Itt vagyok. Azt mondta, hogy a harmadik energia csomagot nagyon a szívén viseli, és sokat beszélt az infrastruktúráról is a belső piac kapcsán. Úgy gondolja, hogy a harmadik energiacsomag megfelelő, elégséges ahhoz, hogy mindezeket a befektéseket végre is hajtsuk. Tehát ugye a, nagyon sok olyan energiával kapcsolatos kérdés van, és olyan terület, amely még nem kapcsolódik az energiahálózathoz. Másik kérdésem, a csomagban szerepelő alternatív lehetőségekről mit gondol? Itt többek között a déli áramlatot említenem. Végül pedig a gáz újraexportálásának tilalmáról mi a véleménye? Nemrég láttuk, hogy az orosz partner megtiltotta a gáz újraexportálását. Köszönöm szépen a kérdést. Igen, meg vagyok győződve arról, hogy ezt a harmadik energiacsomagot teljes mértékben végre kell hajtani minden tagállamban, kivétel nélkül. És ez vonatkozik az összes beruházásra, a déli államlatra is. Minden beruházásra ugyanazok a szabályok vonatkoznak, ezek arról nincs kivétel. Korábban is elmondtam már, hogy a hardverre, az infrastruktúrára és a szoftverre, a szabályokra egyaránt szükségünk van, hogyha azt szeretnénk, hogy jól működő belső piacunk legyen hogy szabályozott belső piacunk legyen, de ennek megtétele előtt el, el kell érnünk azt, hogy a piac működjön. Ezért említettem meg ma többször is, hogy a beruházások mennyire fontosak, hiszen csak akkor tudunk majd teljes mértékben megvalósult belső piacról beszélni. Arról is meg vagyok győződve, hogy az Európai Unió, az Európai Energia Unió is ugyancsak egységes hangon kell, hogy szóljon, amikor határoinkon túlélő partnereinkkel tárgyal abban is hiszek, hogy ez Oroszországra is érvényes kell, hogy legyen. Az Európai Unión belül ki kell alakítanunk egy közös álláspontot arról, hogy mit szeretnénk tenni, hogy szeretnénk reagálni. Úgy gondolom, hogy ez az egyetlen lehetséges és jó megoldás hogyha a mainál erősebb partneri helyzetet szeretnénk magunknak kiharcolni. Az egyes tagállamok egyenként sérülékenyebbek, úgy gondolom, hogy az közös fellépés a legjobb. Köszönöm. Abszolút igaza van abban, hogy egy hangon kell felszólalni. Itt ülök balra a Sokat beszélt az elérhető célokról is. Mint tudja az Európai Unió, vállást tett, hogy a klímaváltozás azonnal komolyan fellép. Ön lesz, az egyik, ön lesz a fő tárgyaló az Európai Uniónak nagyon fontos fórumokon. A COP konferencián az év végén és a Párizs 2015-ös konferencia felé haladva. Ha ön érti a fontosságát az elérhető célnak, akkor talán kifejteni előttünk, hogy meg bemutatná, hogy képes lesz-e főtárgyalói szerepelátására, megragadna esetleg egyetlen egy célt, egy világos célt, és elmondaná-e, hogy hogyan kívánja azt elérni. Uh, Najlépse hvála. Köszönöm szépen a kérdést. Azok a változások, amelyek a környezetben tapasztalhatóak, és az éghajlatváltozás ezeken belül hatalmas kihívást jelentenek, nem csak Európa számára, de a világ összes állama számára. Említette már, hogy sürgető szükség van arra, hogy tegyünk valamit. Jövőre, 2015 végére kötelező célokat kell elfogadjunk az éghajlatváltozásra vonatkozóan, olyan kötelező célokat, amelyek mindenkire vonatkoznak, nem csak Európára. Azt is elmondhatom, hogy megteszek mindent, ami, ami, ami csak tehetek, hogy elérjem ezt a célt, és meg vagyok a felől is győződve, hogy Párizsban is ez lesz a feladatunk, ez fog történni. Konkrét célt nem határoztunk még meg, csak az Európa által célként meghatározott számadatokról tudok beszámolni. Remélem, hogy partnereink, az Egyesült Államok és különösen Kína követ majd bennünket e célok tekintetében. Csak együttműködve tudjuk környezetünket olyan állapotban tartani, amilyenben most van, és megőrizni a jövő számára legalábbis ebben az állapotban. Bizony a más államokat is aggasztják ezek a kérdések, Sokan értenek abban, hogy kötelező célokra van szükség. Európában mi az ETS rendszert használjuk, ez a mechanizmus eléri a közvetvédelmi célokat. Kína is érdeklődéssel fordul az ETS rendszer felé. A főigazóságbeli kollégák már kapcsolatba léptek a kínai féllel. Ez reményeket kelt arra nézvést, hogy más államok is komolyan veszik ezeket az ügyeket. To Mr. Herbert Reul. Köszönöm szépen, Herbert Reul úr kapja meg a szót. Bratusek asszony, sok kérdést tettünk fel az Energiaunióval kapcsolatban, e, és ezek e, egyformák is voltak, e, egyforma válaszokat is kaptunk, ami nem lep meg. Én úgy gondolom, hogy politikai jellegű válaszokat adott, de most az előbb azt mondta, hogy egységes hangon kell szólnunk minden partner felé, különösen Oroszország felé. Most én megkérdezném önt konkrétan, hogy milyen, milyen ö, különleges kvalitásokkal rendelkezik ön an, arra, hogy összefogja a tagállamokat, hogy valóban megvajósuljon ez a kifelé közvetítendő egységes hang. Én úgy gondolom, hogy ez a legfontosabb kérdés, amit most önöknek, önnek föl kell tennünk. Ja, najlipsak vala, vála, Köszönöm szépen a kérdést, tisztelt képviselő úr. Hogyha erősebbek akarunk lenni, akkor a harmadik országok felé közös frontot kell kiépítenünk, ennek rendkívül nagy a jelentősége, ezért úsztam alá újra és újra. Az elmúlt másfél évben, amikor nagyon sokat kellett küzdenem azért, hogy a nemzetközi pénzügyi piacokat, meggyőzem arról, hogy Szlovénia nem jut államcsődbe, annak ellenére, hogy mindenki a médiától kezdve a szlovén politikusokon át a külföldi politikusokig meg volt róla győződve, hogy Szlovénia, Szlovéniát térdre kényszeríti a gazdasági válság. Szóval amikor meg kellett győznöm mindenről a hallgatókat, akkor olyan intézkedéseket tettem, amelyek bebizonyították, hogy nem csak szavakban, hanem tettekben is azt teszem, amit képviselek. Úgy gondolom, hogy biztosként, e, alelnökként is ugyanezt fogom tenni, és képes leszek ezt megtenni. És nem vagyok egyedül, biztos kollégáim és a bizottság elnöke ott állnak majd mellettem, és szükség esetén mindig támogatni fognak, mindig együtt fognak velem működni. és ami még fontosabb, illetve nem az a fontos, hogy pontosan személy szerint ki fog tárgyalni, kivel, melyik partnerrel, hanem az, hogy a bizottság minden tagja ezt a közös álláspontot veszi föl, és egy hangon tudunk szólni. Ebből a szempontból nem szabad, hogy különbség legyen köztünk. Az az új felépítés, amely Juncker elnök vezetése alatt ki fog alakulni, lehetővé teszi, hogy ezt meg is tegyük. Biztos vagyok benne, hogy az a tapasztalat, amelyet az elmúlt másfél évben szereztem országom irányítása révén, mégpedig a legnehezebb időszakunkban segít majd nekem abban, hogy ezt meg is tegyem. Köszönöm szépen, Pos kolléga következik. Potem, ko ste kot politično neizkušena pristala na položaju predsednice vláde, je vaše ekipi uspelo dokaj stabilizirati finančno stanje države. Köszönöm. Ön valóban stabilizálta az ország helyzetét, mondja ön. Ezt követően viszont lemondott. Ezt sértettségből tette? Nem látom objektív okát, miért mondott le, miért nem folytatta. Hogyha ön nem mondott volna le, akkor egy más jelölt lett volna itt, vagy lenne most itt előttünk. Érdekes dolog, hogy kezdetben ön nem volt ezen a jelölti listán, majd aztán egyedüli jelöltként került a listára. Ez szerintem nem csak erkölcstelen, hanem egy korrupt tett is, amit egyébként a korrupció ellenes bizottság Szlovéniában vizsgál. Mi történik akkor, hogyha ennek a vizsgálatnak az lesz az eredménye, hogy ön megsértette a szabályokat? Akkor lemond, vagy szeretne biztosként tevékenykedni tovább. Najlepša hvala, da ima možnost še enkrat obrazložiti. Köszönöm, hogy újra lehetőséget kapok arra, hogy elmeséljem önöknek, mi történt Szlovéniában a nevezések kapcsán. azt gondolom, hogy itt belpolitikai játszmának vagyok az áldozata. A Szlovénia három nevet tartalmazó listát küldött Brüsszelbe. Nem tudom, hogy ön milyen listát látott. A, az egyetlen lista, amit a szlovén kormány Brüsszelbe küldött, az az én nevemet is tartalmazta. Juncker biztos döntött, bárkit, bárkit választhatott volna a listáról. Volt egy, egy férfi és egy másik női jelölt. Vem za vse druge države, ampak v Sloveniji do sedaj ni bil problém. Ez volt a lista. Nem tudom a többi országban, hogy jártak el. Szlovéniában igazándiból nincs szabály az ellen, hogy valaki kandidáljon egy politikai pozícióra, miközben betölt egy másik pozíciót. Ugyanakkor belpolitikai okokból kifolyólag kicsit elszabadultak az indulatok Szlovéniában, de ahogy már mondtam korábban is, én soha az életben nem kerültem összetűzésbe a törvényjel. Elhihetik, hogy hiszek abban, hogy a korrupció ellen harcolni kell. A korrupció ellenes bizottság, a rendőrség és a bíróság mind együtt működtek, és megfelelően működtek addig, amíg én miniszterelnök voltam, és felléptünk mindenfajta jogszabálysértés, illetve összeférhetetlenség ellen. Köszönöm. Elizabeth Köztinger. Elizabeth Köztinger. Ön nem válaszolt meg mindig az előttem feltett kérdésre. Az volt a kérdés, hogy visszalépe akkor, hogyha a korrupciós vádak megállnak, illetve hogyha a vizsgálat záró jelentése elmarasztalja önt. Kérem, hogy igen vagy nemet mondjon erre a konkrét kérdésre. Második kérdésem azon állami garanciákról szól, amelyet a bizottság 17 milliárdos alapba helyezne új atomerőművet építendő Nagy-Britanniába, és egy 25 éves ár, rögzített árat is támogatna ez a terv. Hogyan illeszkedik ez a megülő energiaforrásokhoz, politikához? Ön ezt a súlyos versenyzavarást, torzítást hogyan látja? Vajon az Európai Unió hogyan illesztheti ahhoz a céljához mindezt, hogy világvezető legyen a megölő energiaforrások területén, az állami támogatások és szubvenciók szabályozásában milyen lépéseket tervez? Kérem, hogy konkrétan válaszoljon, és ne kitérő választ adjon. Köszönöm a kérdését. Korábban kifejtettem, tudom, hogy egy politikus mit kell tegyen, hogyha a jogszabályalkotás feladatot ró rá. Ebben az adott helyzetben, az én vizsgálatom tárgyában egyetlen intézmény vagy hatóság sem jutott arra a megállapításra, hogy korrupció történt volna. Ezek híres terések voltak, az elmúlt napokban körbejártak ebben a házban is. Csak annyit mondhatok tehát, tehát a korrupciós bizottság sem talált eh, semmit, és az államelnökkel való egyeztetés után úgy nyilatkozott a hatóság, hogy elejárás nem nyitnit ellenem. ezzel rendezném az első kérdésre a választ. A másik az atomerművek ügye. Kifejtettem már, hogy szerintem az Európai Bizottság feladata abban áll, hogy bár hogy, hogy minden állami támogatás a szabályoknak megfelelően kerüljön folyosításra, tehát a szabály ellenes támogatást nem szabad megengedni. 7 millió eurós tételt említett, sajnos nem ismerem ezt az esetet jelenleg, de természetesen megvizsgálom majd. Grazie. Köszönöm szépen. Következő kérdést Miriam Delli kolléga teszi fel. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt biztos jelölt asszony, én is nagyon szeretném, ha konkrétan válaszolna, úgyhogy nagyon konkrét témát fogok felvetni az energiától elszigetelt tagállamok témáját. Az Európai Tanács 2011-ben következtetéseket fogadott el. Ennek, érdeké, ennek értelmében 2015-ben már nem lehet olyan tagállam, amely az EU gáz és, elekt, és villamos áram hálózataitól elszigetelt marad. Milyen intézkedést kíván tenni annak érdekében, hogy ez meg is valósuljon, mert eddig úgy tűnik, hogy ez nem lesz lehetséges. Az európai gáz hálózat kiépítése nagyon nagy összegeket és támogatást igényel. Milyen intézkedést szeretne tenni annak érdekében, hogy ez a projekt meg is valósuljon? Végül pedig a TEN-I rendelet megvalósítása érdekében milyen intézkedéseket szeretne tenni? Ja, eh, pravzaprav se danes eh, celo zaslišanje vrtimo. A meghallgatás alatt rengeteget szóltunk az infrastruktúráról, az infrastruktúrával kapcsolatos projektekről. Tisztában vagyok vele, hogy vannak még Európában olyan helyek, ahol amelyek elszigeteltek infrastruktúra szempontjából. Nehéz lesz számomra a múltban történtek megváltoztatása. Nagyon sokat kellett volna tennünk már 2009 óta, amit nem tettünk meg. Az európai energia ellátás biztonságáról szóló projekt stratégia stratégián belül szerepel az infrastruktúra kérdése is, és ez kapcsolódik ahhoz a problémához, amelyet képviselőnő is felvetett. Ez a mi feladatunk, hogy ezek a célkitűzések meg is valósuljanak. Azok a projektek, amelyeket még el sem kezdtek előkészíteni, illetve amelyeket még el sem indítottak, nem tudom, hogy ezekkel a projektekkel mit tudok tenni, hiszen a múlt hibáit én nem tudom kijavítani. Azt el tudom érni, hogy ma elkezdődjön a munka. Hogy jobban készítsük elő a projekteket, és nagyon sok energiát fogok fektetni abba is, hogy a legfontosabb, legsürgősebb projektek legyenek előtérben, hogy ezeket valóban végre is hajtsuk, úgy, ahogy azokat megterveztük. De tisztában vagyok azzal, hogy az energiaellátás biztonsága nagyon nagy részt a belső piac kiteljesedésétől függ. Köszönöm szépen. Spiráki kolléga teszi fel a következő kérdést. Köszönöm szépen, elnök úr. Azért ragaszkodom ehhez a kérdéshez, mert elvi alapon kívánom föltenni, itt vagyok, elnök asszony, elnök helyettes asszony, a 2014-es parlamenti választásokon a kampányában rengeteg Európai Unió ellenes szlogennel operál. Tehát először meg akarja védeni Szlovéniát Európától, most meg azt mondja, hogy Európát akarta megvédelni a szlovén problémától. Hát persze köpönyeget lehet forgatni, hogy akarunk, de szeretném mégis tudni, hogy mi a véleménye. Én úgy gondolom, hogy aki így beszél, az, Európa, az európai értékek ellen lép fel. Ezen kívül azt is kijelentette egyik rendezvényén, hogy Európa gengszterek csoportosulása. És az adott énekek eléneklése sem volt csupán antifasiszta tevékenység. Valóban úgy gondolja, hölgyem, hogy ön alkalmas ennek a szerepnek a betöltésére, amire készül? Köszönöm szépen a kérdést. Köszönöm szépen, hogy lehetőséget ad nekem arra, hogy válaszoljak még egyszer ugyanabban a témában. Először is. A kijelentéseket mindig tényekre kell alapozni. Én soha nem írtam, és nem mondtam semmi olyat, amely Európa ellenesként tüntetne fel engem. Büszke vagyok rá, hogy szlovén vagyok, büszke vagyok arra, hogy európai vagyok, és arra is, hogy miniszterelnökként sikerült hazámat segítség nélkül kihúzni a legmélyebb válságból. Én úgy gondolom, Európának is büszkének kellene arra lennie, hogy Szlovénia önállóan megoldotta ezt a problémát. Hiszen én úgy gondolom végül végső sorban az európai országok nak sokat, sokba kerül az, hogy egymást kell kihúzniuk a bajból. Az elmúlt másfél év tele volt rengeteg nehéz feladattal, amiket mi kiválóan megoldottunk. Megint megemlítették ezt a rendezvényt, amin részt vettem. Ez a rendezvény egy nemzeti ünnep megünneplése volt, ahol jelen volt az egész politikai elit. És ahogy már korábban is mondtam, az az ének, amit ott elénekeltem, Szlovéniában antifasiszta dalnak számít. Úgy gondolom egyetérthetünk abban, hogy Európa közös értékeken alapul, ezért nem hinném, hogy emiatt vagy akármi más miatt bocsánatot kéne kérnem bárkitől. Köszönöm szépen, Koffort kolléga következik. Köszönöm. Bratusek asszony, itt vagyok. Nagyon fontos portfóliót bíznának önre. Szeretném tudni, belátni, ön mit tenne, ha biztos lenne. A missziós levelében világosan nyilatkozik arról, hogy Európáért kell dolgozzon, hogy Európa az első legyen a megújuló energiaforrások részarányt illetve egyetlen konkrét választ sem adott arra viszont most, hogy ezt miképpen akarja majd elérni. Azt szeretném tudni, azt mondta, hogy a versenyképességet fenn kell tartani. Tehát 2030-ig mennyit akar elérni? A 27% ön szerint ambiciózus eléggé ahhoz, hogy első számúak legyünk, vagy sokkal többre lenne szükség? Kulcsfontosak van tudni, hogy hány százalékot céloz meg ön 2030-ra. Aztán olyan energiát, olyan Európát szeretnénk, ahol konkrétan a megújuló energiaforrásokat át lehet vinni egyik országból a másikra lehet, és akár exportálni is lehet. Ezt hogyan tartja elérhetőnek, megvalósíthatónak? Ah, bom začela tukaj na koncu. A második megjegyzéssel, kérdéssel kezdem. Beruházások, beruházások, beruházások. Megteszek mindent, amit csak lehet, annak érdekében, hogy az a csomag, melyet Juncker elnök úr bejelentett, a lehető legnagyobb mértékben a legszükségesebb beruházásokra menjen. Az összeg jelentős része energia hatékonysági projektekre és hasonló projektekre kell menjen. Utóbbiakkal két célt is elérhetünk két lapásra, csökkentjük a széndiokszid kibocsátást, és ezzel a környezetvédelmi és éghajlatváltozás elleni harcban kitűzött cégeinket is megvalósítjuk, mindeközben az import, energiaimportól való függőségünkön is könnyítünk. Ennek révén Európa, tehát függetlenebbé válhat Európa. Azokról a célokról, amelyekről beszéltünk, a megújuló energiaforrások tekintetében egyes államok számára nem teljesen elfogadható a kitűzött célszám. Az Európai Tanács körében kell megalapodásra jutni a tagállamoknak, arra nézvést, hogy 2030-ban legalább 27% legyen a megülengő források részaránya. Egyes tagállamok számára ez viszont könnyen elérhető cél, más államok számára nagy feladat jelent. Tudom, hogy megismétlem magam itt, de az, a szerződések meghatározzák, hogy a tagállamok kell, hogy meghatározzák saját energiamixük összeállítását. Ez tagállami hatáskör. Nem tudunk szabályozni olyan területen, ahol ezt a szerződések nem teszik lehetővé számunkra. Ha viszont megállapodunk közös célokban, akkor mindenki megteszi majd a első részt. Nuno Nuno Mélo kolléga következik. Eh, Köszönöm. Biztos jelölt asszony. Európa energiafüggősége Oroszországtól 60%-os 2035-ig, ez akár 80%-ra is felmehet. Egy ilyen folyamatot mindenképpen vissza kell fordítani. hallottam, hogy ebben fontos szerepet kaphat az ibériai félsziget, illetve Portugália. A, az ibériai félszigeten van a 12 LNG terminál közül 7. Ezek ki tudják váltani az orosz gázimportot. Ugyanakkor Franciaország felé a kapcsolódási pontok gyengék. A barcelonai 2002-es csúcson 10%-os átkötési, illetve interkonnekciós arányokat írtak elő. Valójában Portugálián és Spanyolországon keresztül, ha a hálózatok rendben lennének, ki lehetne váltani az orosz függőséget. Mi erről a véleménye? Köszönöm. Köszönöm kérdését, képviselő úr. kicsit. Megint csak az infrastruktúráról kell beszélnünk. Az infrastruktúra az oka annak, hogy nem működik jól a belső piac. Újra és újra hangsúlyozom, hogy össze kell kötnünk az EU, a tagállamokat, a régiókat, egyes területeket, a tagállamokon belül, eh, hogy az energia szállítását lehetővé tegyük. Teljesen egyetértek azzal, amit ön mondott, csak annyit mondhatok, hogy mindent megteszek annak érdekében, hogy eh, megépítsük a szükséges infrastruktúrát a lehető leggyorsabban nem tudok egyedül változtatni a dolgokon, különösen nem tudom elvégezni azt a munkát, amit a múltban kellett volna elvégezni. Bizonyos esélyeket és lehetőségeket kihagytunk, ugyanakkor el kell kezdenünk ezt a munkát. Juncker elnök is egyértelműen mondta, hogy ennek a csomagnak egy komoly részét valóban az energiainfrastruktúrára fogjuk elkölteni. Csak egy egymással összekapcsolt belső piac tudja az állóképes, jól működő energiapiacot megvalósítani. Köszönöm. Gróte! Viceprezident! Ön az alelnöki pozícióra van kijelölve, és a kibocsátást még egy szóval sem említette. A jövőbe való befektetéssel kapcsolatban önnek mi az a széndiokszid kibocsátás, ami még megfelelő jellegű. Milyen szén, széndiokszid kereskedelmi kvótákat, kvóták, kvóták mellett gondolja, hogy még meg tudjuk valósítani azokat a céljainkat, amelyeket a kibocsátással kapcsolatban tettünk. Köszönöm szépen a kérdést. Igen, hibát követtem el, hogy nem szóltam még a széndiokszid kvótákról. Igaz, hogy nem is kérdeztek még ezekről, de igaza van, említhettem volna magamtól is. Biztos vagyok benne, hogy ez a pénzügyi mechanizmus fontos a környezetvédelmi célok elérésének érdekében. Ami az árat illeti, nagyon nehéz számunkra meghatározni az árat, a piacnak kell meghatároznia az árat. Az a válság, amelyen keresztül mentünk, ezen a téren is következményekkel járt, és a kibocsátási kvóták ára jelenleg az elvártnál alacsonyabb. Én magam támogatom a piaci tartalék bevezetését. A javaslat ezzel kapcsolatban az, Eh, a javaslatot ezzel kapcsolatban 2021-ben kívánják bevezetni, bár néhány tagállam ennél korábbi dátumot javasol. Ezt még vitatjuk, de az biztos, hogy véleményem szerint is ez a legjobb mechanizmus ennek a helyzetnek a javítására. Ez a piaci modell jól fog működni. Meg vagyok győződve arról, hogy a mechanizmus segítségével könnyenben el fogjuk tudni érni a környezetvédelmi céljainkat. Úgyhogy igen, támogatom az úgynevezett piaci stabilitási mechanizmus bevezetését ezen a téren. Köszönöm szépen. Péter Líze kapja meg a szót. Köszönöm, elnök úr. Alelnök jelölt asszony, szeretnék még egyszer lehetőséget adni önnek arra, hogy konkrét kérdésekre kérdés választ adjon, akár majd a zárónyilatkozatában is, nem csak ebben a két percben, ami most van. Mi, a, a partnere, Kányete úr az új bizottságban szerdán konkrét kötelezettségvállalásokat tett, azt mondta, legalább 30%-os energiahatékonyságot szeretnénk kötelező célként meghatározni, az ETS-t akarjuk megerősíteni, és arra is késznek mutatkozott, hogy ezt az új mechanizmust akár gyorsítsa is, és 2030-ig konkrétan meghatározza ennek számadatait. Ön ismeri Kanyata úr ezen nyilatkozatát? Támogatja-e, vagy inkább megállítaná -e majd? ezen az úton. A, az elkommunizmó miképpen lehet antifasiszta dalnak nevezhető? Biztosan érthet, érti, hogy a néppárti frakcióban bizonyos nyugtalanságot keltett ez a fajta nóta. Ő erre reflektálna? Uh, najlepša hvala. Bom to. Uh... Köszönöm a kérdéseket. A dallal kapcsolatban kifejtettem az álláspontomat, megteszem még egyszer. Szlovéniában ez a dal egy antifasiszta jelentőségű nóta, amelyet a, a, a, a rendszerváltás előtt is énekeltek, illetve a, a, függetlenségi harc során is. Úgyhogy ezzel nincs nekem gondom. Ami meg a kötelezettségvállalásokat illeti, én ismerem ezeket, amelyek megszülettek a bizottság részéről, és ezeket támogatom. Ezért mondottam azt is el, hogy legalább 27 ot részarányát szeretném megcélozni a megújuló energiaforrásoknak, és 30%-ot az energia hatékonyság területén. Én személyesen támogatom tehát ezeket a célokat, e tekintetben kollégám, már jövőbeli, reménybeli kollégám, és én is egyetértünk. Tehát nincs itt véleménykülönbség. Ahogy korábban már említettem, az, hogy ki melyik tárgyaláson vesz részt majd, és melyik a nemzetközi szintérem, nem olyan nagyon fontos. Fontosabb ennél az, hogy ugyanazt mondjuk mind a ketten, ugyanazon célokat vállaljuk, és afelé haladva tárgyaljunk. Ami pedig a 2050-es közös célkitűzéseket illeti, szerintem együtt tudjuk ezeket globális partnereinkkel együtt is a 80%-os kibocsátás csökkentési célt elfogadtatni és érvényesíteni. Meg vagyok te győződve arról, hogy találunk megoldást majd, és megállapodhatunk ezen vállalások tekintetében Európán kívüli partnereinkkel is. És ezen kívül még több kötelező vállalást kell meghatároznunk. Formalmente. Köszönöm szépen engedjék meg, hogy hivatalosan megköszönjem minden kollégámnak a biztos jelölt asszony felé feltett kérdésüket, és a biztos jelölt asszonynak a válaszokat. Természetesen lehet, hogy egy sor kollégám konkrétabb válaszokat, részletesebb válaszokat várt, úgyhogy megkérném biztos előtt asszonyt arra, hogy az 5 perces ö, záró felszólalásában egy kicsit részletesebben is felvázolja a terveit, hogyha az időt, hogyha arra lesz ideje. Köszönöm szépen! Először is köszönöm szépen a kérdéseiket, köszönöm szépen a lehetőséget, köszönöm, hogy válaszolhattam a kérdésekre. Juncker úrnak is szeretném megköszönni ugyanezt a lehetőséget, lehetővé tett, hogy eljöjjönjek önökhöz. Zárásképpen szeretnék még néhány szót szólni az Energia Unióval kapcsolatos elképzeléseimről, és talán ennek során néhány konkrét adatot is meg tudok említeni. A jelenlegi gazdasági helyzet arra kényszerített 2009 óta minket, hogy reagáljunk rá, és 2009 óta nem tettünk érde eleget annak érdekében, hogy az energiaellátás biztonságát növeljük az energiapolitika, a klímapolitika terén jobban jövőbelátónak kell lennünk, jövőorientáltnak kell lennünk. A klímapolitikával kapcsolatban tehát ez a legfontosabb feladatunk, hogy jövőorientált legyen, és világosak a feladataink. El kell érnünk a 2020-as célkitűzéseket, vagyis, hogy a az üvegházhatású gáz 20%-kal csökkentsük, hogy a megújuló energiák arányát 20%-ra növeljük, és hogy 20%-kal növeljük az energiahatékonyságot. Ezek olyan célkitűzések, amelyeket követtik aztán a 2030-as célkitűzések, az energiafogyasztás 30%-os csökkentése, és úgy gondolom, hogy vannak olyan projektek, amelyek az energia hatékonyság növelésével, valamint a munkahelyek teremtésével valóban meg tudják ezt tenni, hiszen a zöld gazdasági növekedést támogatják. Második ilyen cél az, hogy legalább 27%-ra kell növelni a megújuló energiák, energiák részesedését. És még egy célkitűzés, amelyet már korábban megemlítettem, amely 2050-re vonatkozik. Biztos vagyok benne, hogy ehhez más nemzetközi partnerek támogatást és támogatását is meg tudjuk tenni. Ez a célkitűzés pedig az, hogy a kibocsátást, a széndiokszid kibocsátást 80%-kal csökkentsük. Az Energiaunió legfontosabb elemei szintén előkerültek a vita során. Ezek tehát a következők. Először is egy jobban működő belső piac. Ennek elérése érdekében arra van szükségünk, hogy sokkal jobb összekapcsolódást érjünk el Európán belül. Egy jobban működő belső piac Európában eh, a versenyképességünket is javítani fogja, amely az iparunk számára és népességünk számára is rendkívül fontos. Az alacsony szén kibocsátású gazdaságra való áttérés szintén célunk, ezt a megújulók arányának emelésével tudjuk elérni, illetve olyan projektekkel, amelyek az energiahatékonyság javítását célozzák ennek a két pillérnek a segítségével, feladatok segítségével majd az importtól való függőségünket is csökkenteni tudjuk. Végül pedig, de nem utolsó sorban, javítanunk kell tárgyalási módszereinken is nemzetközi téren. Sokkal nagyobb súlyt tudunk kapni, sokkal hangsúlyosabban tudunk szerepelni a nemzetközi szintéren, hogyha képesek leszünk <clears throat> erősít, egy, egyesíteni erőinket, és egységes álláspontra tudunk helyezkedni, egységes álláspontot tudunk képviselni a tárgyalásokon. A legfontosabb, legelső feladatom, amelynyiben megbíznak ezzel a poszttal, az lesz, hogy szövetségesenkkel együtt egy vészhelyzeti tervet dolgozunk ki. A különböző jövőben esetleg megjelenő rendkívüli vészhelyzetek esetére, vagyis arra, hogyha például az Európai Unióban elfogy a gáz a bizottság már elkezdte ennek a dokumentumnak a megfogalmazását, és remélem, hogy ez nem sokára kész is lesz. Világosak az elképzeléseink, világosak a célkitűzéseink. És tudom, hogy ezeket el is fogjuk tudni érni. Köszönöm szépen a szót. Thank you, Madame Alenka. Köszönjük Alenka Bratuseknek, alelnök jelöltnek ezt a záró nyilatkozatot, és köszönöm a Környezetvédelmi, illetve az Ipari és Kutatási Bizottság képviselőinek részvételét is, valamint a sajtó részvételét, illetve azoknak is az érdeklődését köszönöm, akik az interneten kísérték figyelemmel ezt a meghallgatást. További információk. Ma este 8-kor az Ipari bizottság koordinátorai összeülnek, holnap pedig mindannyian az Ipari Kutatási Szakbizottság képviselői meghallgatjuk reggel 9-től Jürki Katainen biztos jelöltet. Köszönöm, társelnök. Én is csak annyit szeretnék mondani a Környezetvédelmi Bizottság eh, munkatársai részére, hogy eh, számára, hogy eh, a koordinátorokkal való való megbeszéléseket fél nyolctól kilencig tartjuk, majd ezt követően este 9 és 10 óra között a két szakbizottság koordinátorai együtt ülnek le és beszélik meg a tapasztalatokat. Köszönöm, a tapasztalataikat. Köszönöm.